Uh, Kedves kollégák, hadd kezdjem az ülést. 15 perc csúszás vagyunk eleve. Mindenkinek szeretnék jó reggelt kívánni. Aztán elfogadnánk a napi rendet. Ez az első feladatunk. Egy módosítást javasolnák. Azt nevezetesen, hogy rögtön a szavazás után, mikor még itt van mindenki, szeretnék betenni egy napirendi pontot egy tanácsi rendeletre vonatkozó javaslat bizonyos közvetett adók tekintetében a francia Vajana és Reunion szigeteken termelt bizonyos termékekre vonatkozóan. Ez lenne egy plusz pont a napi rendem. Egyébként még arról tájékoztatnám önököt, hogy webstream tévén lehet nézni az ülést, ahogy szokott, és az időpontok jelzésszerűek, tehát nem véglegesek. Ha nincs ellenvetésük, akkor mennénk tovább. Következő napi rendi pontunk a november 7. ülés jegyzőkönyvének elfogadása. Ezeket a jegyzőkönyveket eh, kiosztottuk, ezek elérhetőek, és amennyiben az ülés végéig nincs ellenvetés, azokat elfogadottnak tekintjük, ahogy ez szokás. Hármas napi rendi pont. Elnöki közlendők ilyenek jelen pillanatban most nem volnának, a koordinátorok döntését, amely ma születik majd meg, a következő ülésünkön fogjuk majd önökkel ismertetni. Négyes napi rendi pontnál tartunk. Az előadónak adom meg a szót, Omaricsi képviselőnek, aki a legkülső régiók lehetőség optimizásáról fog nekünk most beszámolni. Madame la Présidente, merci. Même si nous ne sommes pas Köszönöm, még akkor is, hogyha ma reggel eh, nem vagyunk nagyon sokan, ettől függetlenül az eszmecsere, biztos vagyok benne, hogy a saját jelentés témájában nagyon eh, érdekes eszmecserét tudunk folytatni az ultraperiférikus, vagy az legkülső régiók témájában. Guadalupe eh, regionális eh, tanácsának eh, küldöttsége, akit szeretnénk üdvözlőni, akik követik a mai munkánkat ma délelőtt. A legkülső régiókkal kapcsolatban a Regi szakbizottságnak igen komoly hatásköre van, ugyanakkor a a 349-es cikk tiszteletben tartásával kell eljárnunk, a megfelelő derogációk, kivételek és ezen régiók sajátosságainak e, figyelembe vétele kell, hogy e, vezessen bennünket ez irányú munkánkban. Ez a megközelítés roppant fontos, mert önök mindannyian tudják, a legkülső régiók e, lemaradásban vannak, fej, kevésbé fejlettek, mint mint a kontinensen, éppen ezért a konvergenciájukat kell segítenünk. Ma új szakasz kezdődik az Európai Unió és a legkülső régiók közötti kapcsolatban. Az EU és a legkülső régió közötti kapcsolatot mai napig az jellemezte, hogy a regionális politika és az agrárpolitika igazán nem vette figyelembe a sajátosságaikat. Éppen ezért úgy gondolom, hogy ma új célokat kell nyitnunk, amelyek lehetővé teszik a legkülső régiók számára, hogy jobban illeszkedjenek az Európai Unió belső piacába, illetve azt is lehetővé teszik eh, számukra, hogy az új kihívásokkal megküzdjenek, új kihívásokat eh, az Európai eh, Bizottság támasztott a részben a stratégiájában lefektette ezt a maguk a legkülső régiók is, e, felmérték, a, mik a stratégiai célok, illetve mi az Európai Parlamentben is e, felvetettünk ilyen célokat. A jelentésem célja és a mi közös Célunk az, hogy egy konkrét, pragmatikus kapcsolatot, megközelítést alakítsunk ki, annak érdekében, hogy a közösségi politika lehetővé tegye, hogy a legkülső régiók valóban elérhessék a kitűzött célokat. Ez volt az első mondani való. A második megjegyzésem. Az unió és a legkülső régiók közötti kapcsolatnak fontos része a szolidaritás, a szolidaritás politikája. Nem szabad ugyanakkor azt sem elfelejtenünk, hogy ezek a legkülső régiók számára kitűzött célok pontosan azok a célok, amelyek az Unió számára, egész a számára olyan ö, fontosak, ezért a legkülső régiókra költött pénz az Unió egészének az érdekét szolgálja. Itt van például a biodiversitás egy példaként. Az Európai Unió képtelen lenne biodiverzitással kapcsolatos céljait elérni, hogyha a legkülső régiókat és a tengeren túli területeket nem vonja be ebbe a, rig, a, az éghajlatváltozás elleni harc tekintetében szintén különösen fontos szerepet játszhatnak ezek a régiók és területek. Itt is számíthat az Európai Unió ezekre a legkülső régiókra. Például a korozátanyag pusztulás elleni fellépésben különösen fontos szerep hárulhat a legkülső régiókra, a tengerpolitikában mondanom sem kell, hogy a tengeren túli területek és a legkülső régiók erősítik az Európai Unió tengeri dimenzióját. Éppen ezért fontos körüljárnunk annak a lehetőségét, hogy milyen további növekedési lehetőségek el a, például a halászat területén ezekben a régiekben. Fontos ezért, hogy egy ambíciózus politikát hajtsunk végre, nem kell különbséget tenni a szolidaritás és az ambíciós politika között, a kettő igenis összeegyeztethető, nem el, ellentétes egymással. Ezt mindannyiunk előnyére fordítható. Ilyen válságos időkben meg kell állapítanunk, hogy túl kell látnunk, képesnek kell arra, hogy túl lássunk a, kontinens határain, hiszen hogyha a világban elfoglalt szerepét komolyan gondolja az Európai Unió, akkor ezekre a legkülső régiókra különösen fontos szerep hárulhat. Éppen ezért készítjük ezt a jelentést, és ebben a jelentésben próbáljuk meghatározni azt, hogy mik azok a az akadályok, amelyek megnehezítik a legkülső régiók számára azt, hogy teljes mértékben kihasználják azokat a lehetőségeket, amelyek abban rejlenek, hogy az Európai Unióhoz tartoznak, hogyan tudnak ezek a régiók jobban részt venni az uniós politikákban. Erről beszél ez a jelentés. Eredetileg az uniós politikák nem veszik nem mindig figyelembe ezeknek a régióknak a sajátosságait. Például a környezetvédelmi politikában egyes rendeleteket, szabályokat a, a legkülső régiókban nem lehet végrehajtani. A Horizon 2020-es programban például nyilvánvalóan szükség van arra, hogy jobb, nagyobb szinergiák eh, legyen a legkülső régiók eh, céljai és az unió közös céljai között. Ezért megpróbáljuk eh, meghatározni azt, hogy ezen programokban hol rejlenek további lehetőségek arra, hogy a legkülső régiók sajátosságait figyelembe vegyük. Remélem, hogy ez a megközelítés kicsit új, kicsit más, és kicsit nagyon nagyobb mértékben figyelembe veszi az ezekben a régőkben rejlő eddig, ez idáig kihasználatlan lehetőségeket. Remélem, hogy a, a kollégák is egyetértenek ezzel a megközelítéssel. Amennyiben még van idejük, akkor szeretném, hogy elmondani azt, hogy mekkora szakadék tátong az Európai Bizottság által meghatározott célok és a valóságban tapasztalt helyzet, a, a, a szabályok, a valóságban alkalmazott szabályok között. Például a regionális és környezetvédelmi politikákba nagyon fontos beépíteni ezeknek a legkülső régióknak a céljait. Ugyanakkor azt látjuk, hogy a különböző szakpolitikák, például az unió külső politikáiban szinte soha nem veszik figyelembe ezeknek a régióknak a, a, a sajátosságait. Itt vannak a gazdasági partnerségi megállapodások. Az legkülső régiák, régiók számára nagyon nehéz, ezek a régiók nagyon nehéz helyzetben találják magukat. Például az Európai Unió kereskedelmi politikájára gondolok itt elsősorban, ahol azok a tárgyalások, amelyeket folytattak, folytatnak. Dekükt biztos úr és a harmadik országok között igen ritkán fordul az elő, hogy ezeknek a legkülső régióknak a gazdasági érdekeit az ottani gazdaság által megtermelt sajátos termékek szempontjait figyelembe vették volna. Remélhetőleg ezen tudunk javítani a jövőben, annak érdekében, hogy ezek a régiók is haladhassák hangjukat, ezen a legmagasabb szinten is figyelembe vegyék az ő sajátos érdekeiket. Az agrárpolitika keretében van egy külön program, amely sajátos külön programnak az a célja, hogy az agrártermelésüket segítsük. Mit tehetünk még eh, a sajátos mezőgazdasági termékek eh, előtérbe helyezése érdekében például a kutatás segítésével. A kutatás és az innováció Nagyon fontosnak tartom kutatás és fejlesztés segítését ebben a e, régióban. Ez idáig ez idáig ezek e, a régiók nem tudtak igazán részt venni az e, kutatási keretprogramban. remélhetőleg ez most változik. Az új kutatási keretprogram eh, a legkülső régiók szakembereit, kutatóit is be tudja majd vonni a különböző projektbe. Szinte kivétel nélkül vulkáni területekről beszélünk a legkülső régiók esetében Éppen ezért olyan fajta tapasztalattal, olyan tudással rendelkeznek a, pont a vulkanikus kutatási területeken, amelyet természetesen a szeizmológiában, a vulkanológiában, a, a, a természeti katasztrófák elhárítása, illetve kezelése témájában olyan roppant gazdag tapasztalattal rendelkeznek ezek a legkülső régiók, amelyek utána ezeket megfelelően beépítjük, felhasználjuk, az unió egészének hasznára válhatnak. Ez lenne egy példa arra, hogy mire gondolok, amikor azt mondom, hogy a szolidaritás politikája mellett a felzárkóztatás politikája mellett saját jól felfogott érdekünk az, hogy a legkülső régiókat bevonjuk jobban az Európai Unió életében, mert olyan kihívásokra segíthetnek reagálni, amelyekkel előbb-utóbb mindannyian szembe kell, hogy nézzünk. Úgy vélem éppen ezért, hogy minden egyes befektetett euró, a legkülső régiókba befektetett euró kamatostul megtérül az unió számára. De nem járhatunk e téren sikerrel, hogyha a 349-es cikk amiket nem veszük igazán komolyan, már hát pedig nem mindig ez volt a helyzet. Az Európai Bizottság sem vette ezt komolyan igazán. A 349-es cikk kultúrája, ha úgy tetszik, a regionális főigazgatóságban megvan, az agriban is korlátozottabban, de megvan. Ugyanakkor hiányzik az, hogy a 349-es cikk alkalmazását a többi szakterületen, a többi főigazgatóságban is komolyan vegyék. Éppen ezért azon kell dolgoznunk, hogy szisztematikusabban, eh, rendszer szerűbben ismerjék el és alkalmazzák a 349-es cikk tartalmát, értelmét minden uniós szakpolitikai területen egy állandó derogációról nem beszéltünk, tehát nem állandó kivételt élveznek az uniós célok alól ezek a legkülső régiók, nem ez a cikk azt teszi lehetővé, hogy a legkülső régiók a, a szükséges esetekben másféle elbírálás alá essenek, azért, mert bizony nagyon sajátosak az érdekeik, az adottságaik. Azt hiszem, hogy ezen mindenki nyerhet, ez egy klasszikus win-win helyzet. Nos, ezekkel a szavakkal szerettem volna röviden, velősen felvezetni jelentésemet, most pedig várom az önök véleményét, kíváncsian várom, hogy milyen további javaslatokat tesznek a jelentésemhez, hogy még inkább elérhessük ezzel a céljainkat. Köszönöm szépen, az árnyék előadók következnek parancsolja a néppárt részéről. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony, igen, tisztelt kollégák. Szeretnék eh, a kollégának, az előadónak a kiváló munkáját, köszönetet mondani. Azt hiszem, hogy ez jó példája annak, hogy az együttműködés hogyan alakulhat ki, hogyan fejlődhet, hiszen azok a képviselők itt az EP-ben, akik a legkülső régióból érkeznek és együttműködnek, azt hiszem sikereket tudnak elérni, és ezt meg is tettük. Azt gondolom, ebben a választási ciklusban a legkülső régiókat figyelembe vette az Európai Parlament döntéseiben. A regionális fejlesztésre foglalkozó szakbizottság mindenek előtt. És hát ez az örökségünk, amit a következő ciklusra, az utódainkra hagyunk. Van ugyanis egy közösségi vívmánycsomag a legkülső régiókra nézve is. Itt mindenek előtt arról van szó, hogy a strukturális alapokat és az Unió egyéb programjait a legkülső régiók érdekében fókuszáljuk. A másik kollégánk számos dolgot összefogott, összefoglalt, és ezek jól működőek. Most én igyekszem ezt a dokumentumot némileg kiegészíteni egy néhány ponttal. Ezek azok a pontok, amelyeket eh, a mi csoportunk, a legkülsőbb régióból érkező képviselők csoportja újra és újra képviselt különböző dokumentumokat eh, készítettünk itt az EP szintjén, de más fórumokon is képviseltük az érdekeket. Gondoljunk például az Európai Bizottság által készített jelentésre. Árnyékelő adóként lesznek módosítóim, mindenek előtt kiegészítésről van szó, és az alábbiakra fókuszálok ezekkel. Először is a makrió makroregionális stratégiát szeretném megemlíteni, amely segítségével egy szinergia hatást tudunk elérni, és könnyebb több alapot párhuzamosan bevonni. Nagyon fontos egyébként, hogy az állami támogatásokat is figyelembe vegyük mindenek előtt, amikor a közszolgáltatásokról beszélünk, az információs, a kommunikációs technológia, az energia és a közlekedés kerül előtérbe. Szeretném megemlíteni a legkülső régiókban a közlekedés fejlesztésre szánt összegeket. Fontos, hogy legyen egy külön program az energia szektorra, hasonló, mint a poszai a mezőgazdasági területen. Persze van egy Erasmus program, de ne felejtsük el az Erasmus Mundust. És mindezt az Európai Szociális Alappal kell összhangba hozni. Fontos, hogy az Európai Beruházási Bankkal is ápoljuk a kapcsolatot, mert a finanszírozáshoz fűződő szoros kapcsolat rendkívül fontos. Aztán a külső régiókat fokozottabban kell figyelembe venni a munkaerő piaci helyzet javításakor, mindenek előtt a fiatalokra gondolok itt, és egyébként elhangzott egy jó néhány dolog az előadó részéről, de szeretném azt is elmondani, mennyire fontos a poszai a mezőgazdaság szempontjából a halászat is általában igen fontos szerepet játszik ezekben a régiókban. Komolyan kell vennünk a poszai és a halászati poszai olyan programok, amelyek szorosan összefüggenek, és én úgy vélem, hogy ez a poszai, ez egy olyan program, amely rendkívül fontos a külső régiók, legkülső régiók számára. Ezért aztán szerintem erre külön fel kell hívni a figyelmet. Szeretnék az előadónak köszönetet mondani még egyszer a hasznos dokumentumért. Meggyőződésem, hogy ez a dokumentum még hatással lesz további kezdeményezések során, amelyeket a legkülső régiók érdekében indítanak igenis érdekel az együttműködés a kollégákkal, ezen a területen kész vagyok fokozott munkát végezni itt, és van egy dolog, ami a jelentésben érdekes, hogyha a legkülső régiók hátrányos helyzetbe kerülnek, ezt nem engedhetjük meg. És úgy gondolom, hogy nem kerülhetünk egy olyan helyzetbe, hogy egy adott személy nem a helyes irányba pillant, és nem veszik komolyan önmagát. Paulo Albes a szocialisták nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném üdvözölni az előadót és az előttem szólók, az előadó és a néppárti kolléga kiemelte a legfontosabb kihívásokat, amelyekkel a legkülső régiók szembesülnek. Mindenek előtt az egységes piacba való integrációról kell beszélnünk. Spanyolország és Portugália az Atlanti régióhoz tartozik, és gondoljunk csak a francia tengertúli területekre, számukra is fontos ez a lépés. Itt szeretnék egy néhány felvetést közölni. Természetesen együttműködünk az előadóval, és néhány módosítóval szeretném segíteni a munkát. Köszönöm szépen a jelentés elkészítését. Azt gondolom, hogy a legkülső régiók potenciálját akarjuk jobban kiaknázni, és a strukturális és egyéb alapok jobb felhasználására törekszünk. Meg kell nézni, hogy milyen kihívásokkal szembesülnek ezek a legkülső régiók, de valójában ez egy adó is az Európai Unió kezében, hogy rendelkezik ilyen régiókkal. Gondoljunk a tudományra, a geostratégiára, a klímaváltozásra, a biogenetikai forrásokra, a biológiai sokszínűségre, az űrhajózásra, az űrutazásra. Ebben az Európai Uniónak segítségére vannak a legkülső régiók, és hogyha ezek a legkülső régiók előnybe kerülnek azáltal, hogy tagja az EU-nak, akkor az egy tény. De az is tény, hogy az Európai Unió számára is komoly előnyt jelent az, hogy rendelkezik a világ számos részén olyan területekkel, amelyek az ő részét képezik. Itt egy komoly potenciál van, és ezt észszerű a polgárok érdekében felhasználni. Gondoljunk csak a megfelelő politikákra, kohéziós, a mezőgazdasági és a halászati politikára. Ezek természetesen a legkülső régiók érdekében nagyon fontosak, de azért vannak más politikai területek is, ahol az Európai Unió eszközei pozitívan befolyásolják a legkülső régiókat. Gondoljunk a Horizon 2020-ra, az Energia 2020-ra, Life Plus-ra, az Erasmus-ra, a transeurópai energia és közlekedési hálózatokra, a távközlési hálózatokra. Ezek egyszerűen olyan programok, amelyeket fel kell használni, igénybe kell venni, de oly módon, hogy a legkülső régiók különleges igényeit is figyelembe tudjuk venni, hogy elérjük azokat a célokat, amelyekre törekszünk, és ezek a régiók ugyanúgy fejlődhessenek, mint az európai szárazföldi régiók az előadó felhívta a figyelmet arra, mennyire fontos a már meglévő programok használata, kiaknázása. Itt ezt fókuszálni kell, erre alkalmas a strukturális alap, ezt mondta, és ez egy jó gondolat is. De van más aspektus, ami szintén fontos. A tengeren túli területeket meg kell különböztetni más területektől bizonyos kérdésekben. És ilyenkor olyan megoldást kell találni, ahol az összes régió képes kihasználni a potenciálját, és a Horizon 2020 szerepét tudjuk erősíteni. Én azt javaslom, hogy január első hete végéig munkahetének a végéig hosszabbítsuk meg a módosítók határidejét. A január 7 az első nap, amikor a télisz után kezdünk dolgozni, jobb lenne meghosszabbítani a határidőt. Köszönöm szépen, az zöldek nevében Jean-Jacques lenne a hozzászó, de nincs itt. Nincs. Akkor kezdjük el a vitát. Jan Nielsen elsőként. Köszönöm szépen. Svédül fogok beszélni, tekintet arra, hogy van rá lehetőségem. Ez jelentés jókor és jól íródott hisz minden régió esetében igaz, hogy érintett lehet ezen problémák némelyikétől. Kérdés az, hogy az Európai Unió strukturális alapok hogyan, lehet, hogyan koordinálhatók jobban az összefor, össze, a többi forrással ezen régiók érdekében. Mindig végig kell gondolnunk, milyen stratégia alapján lehet jobban koordinálni az egyes forrásokat a régiók érdekében. Ez a jelentés jó megoldásokat és jó kiindulási pontokat kínál ehhez a munkához. Hübner asszony is kifejtette az imént, hogy nem szabad megfeledkeznünk arról sem, honnan jövünk. A kohéziós politika, tudnélik, olyan szakpolitika, amely az Európai Unió más szakpolitikájának végrehajtását kell, hogy segítse regionális szinten. Egyfajta összehangoló hatása van tehát. És az európai intézményeket rá kell szinte kényszeríteni arra, hogy jobban koordináljanak, jobban egyeztessenek. Ezzel kapcsolatban tenném fel a következő kérdéseket. Úgy gondolom a legnagyobb probléma a tagállami hatóságok körében tapasztalható, a végrehajtás körében. A régiók tudnélik, ugye mindig, a régiókat mindig megközelítik, mindig megcélozzák az EU intézmények, ám sokszor a tagállamok államigazgatásában nem érvényesül megfelelően a regionális érdek. Ezért kell foglalkozni ezzel a kérdéssel, legalábbis Svédországban ez a helyzet. Nincs elég lehetőség tudni arra, hogy bírálják az államigazgatás működését regionális szempontból a alapok végrehajtás tekintetében. Szerintem nem minden tagállam elégedett a tagállami állami közgatással. Um, yeah, I've, um, I'm not the shadow rapporteur on this, but I... Um... Nem vagyok árnyékeladó. A jelentéssel kapcsolatban annyit vetnék fel, hogy van néhány nagyon érdekes pont, különösen a külpolitikai, Európai Unió külpolitikai vetületét illeti az AKC parlamentközi közgyűlésének is tagja vagyok, és ott, ott egy gyakori ügy az, hogy nagyon sok AKC ország a külső régiók körül helyezkedik el, és ők is hasznát látják annak a támogatásnak, amit az Európai Unió ad ezeknek a térségeknek, és ez gyakran felmerült a közgyűlés tematikájában. És aztán nagyon fontos a, az Európai Unió külső határa tekintetében mindez. Tavaly Szürinamban jártunk, és ott az egyik gond az volt, amit jeleztek, hogy a fiatalok átvándorolnak francia Guayanába Szürinámból, hogy onnan Európába juthassanak és nagyon nehéz volt számunkra szörnyen számára ezt a határt őrizni, és ez igaz a többi kevésbé fölött ország esetében is, ott az útlevelek kiadása és a vonatkozó bürokratikus papírmunka jelent terheket. És aztán visszatérek még erre később az ülés során, erre a témára. Fontos, hogy hangsúlyozzuk azt a tényt, hogy ebben a szakbizottságban nagyon sok olyan téma van, amelyre vonatkozóan nincs szakértelmünk, kereskedelmi politikai kérdések, demográfiai, migrációs kérdések, holott ezek mind részét képezik ennek a szélesebb témakörnek. Lehet, hogy érdemes volna végig gondolni azt is, hogy ezek fényében is hogyan lehetne bizottságban foglalkozni a külső régiókkal. uh, like to... Van-e még valaki, aki hozzászólna a témához? Ha nincs, akkor kérem Szamársi urat, hogy reflektáljon a felvetésekre. Je vais rebondir sur ce que... Köszönöm. Azzal kezdem, amit a legutolsó hozzászóló mondott. A legkülső régiókat érintő kérdések az Unió egészét érintik, és nem csak a regionális politikát. Ezt <clears throat> látjuk, tudjuk. Például a legkülső régiókra vonatkozó stratégiában, amely érinti a parlament összes szakbizottságát, az Európai Bizottság összes főigazgatóságát, mindannyiunknak együtt kell felépnünk annak érdekében, hogy valamit esünk, nagyon nagy a tét ugyanis. Köszönöm a hozzászóló kollégáknak a szelmondottakat. Nagyon érdekes kérdéseket, javaslatokat tettek. Beszéltünk például arról, hogy poszai agrárprogramról, illetve a halászattal kapcsolatos veszélyekről. Ez központi kérdés számunkra, ahogy azt már elmondtam, a szerződés 349-es cikkének tiszteletben tartása, amely alapján lehetővé válik az, hogy a pozei eh, program, illetve a pozei halászati részében a legkülső régiókat eh, különleges elbánásban részesítsük. A legkülső eh, régiókról, amikor a különböző szakpolitikákban beszélünk, és ezt hangsúlyoznám, nagyon fontos, hogy ne e, kerüljön, ne szoruljon a háttérbe az említett 349-es cikk e, alkalmazása. Éppen ezért talán további javaslatokra is van e, szükség az állami támogatásokkal kapcsolatban ezzel kapcsolatos módosító indítványákat szívesen várok, vagy akár magam is készítek. Még valóban itt hiányos még a szöveg, egyetértek önökkel ezügyben. Felmerült a, az Európai Unió világpolitikában játszott szerepe, illetve hogy a legkülső régiók ebben hogyan segíthetnek. A koordinációs stratégia eh, tekintetében eh, mondanom sem kell, hogy teljes mértékben egyetértek a benyújtott módosítóval. Ez valóban hasznos. A legkülső régiók eh, képviselőiként közös módosítanítványokat fogunk benyújtani, hiszen hasonló háttérből érkeztünk. Remélhetőleg a kollégák is megértik majd, hogy a legkülső régiókat képviselő európai parlamenti képviselők a politikai hovatartozásuktól függetlenül együtt dolgozunk, és egész évben folyamatosan áragúj szemmel figyeljük, hogy az Európai Bizottság mit tesz, és az Európai Parlamenten belül mi vagyunk az a képviselői csoport, nem frakció, hanem egy frakciókon átnyúló képviselői csoport, aki ezt szorosan figyelemmel követi. Az LKC országok kérdésével kapcsolatban úgy vélem, hogyha megnézzük, hogy milyen kihívásokkal kell szembenézniük a legkülső régióknak, vagy a tengeren túli régióknak, vagy az AKC országoknak, akkor láthatjuk, hogy ezek a kihívások igen csak hasonlóak, szinte megegyeznek. Mivel az AKC országok többsége eh, eh, fejlődésben eh, lévő, elszigetelt, apró, kicsi ország, így nyilván nagyon hasonlóak a problémáik, mint a mi legkülső régióinknak például. Az energetika terén komoly kihívások vannak, az éghajlatváltozás komolyan veszélyezteti őket, demográfiai kihívásokkal állnak szemben, az elszigeteltség problémájával, a sajátos éghajlatból eredő problémákkal. Ezek mind-mind közös problémák. Éppen ezért logikusnak tűnik számomra, hogy a legkülső régiókban, amit teszünk, az igazi kísérleti laboratóriumként is működhet, hiszen az itt szerzett tapasztalatokat aztán az ákecsi országok és a tengeren túli területek is felhasználhatják. Ezt nagyon fontosnak tartom. Még egyszer mondom, a tengeren túli területek, a legkülső régiók problémái nagyon-nagyon hasonlóak, még hogyha a státuszuk nem is egyezik meg. legalábbis a biodiverzitás, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, az energia ellátás, a kulturális sokszínűség terén nagyon-nagyon közel állnak egymáshoz a problémáik, azok a kívások, amelyekkel szembe kell nézniük. Éppen ezért a jelentésben is arra teszek javaslatot, hogy a lehető legnagyobb mértékben kell az Európai Uniós politikák szintjén olyan programokat kitalálni, amelyek a legkülső régiókat ugyanúgy bevonják, ezekre ugyanúgy kiterjednek, mint a tengeren túli területekre. Az Európai Tanács a legkülső régiókat Portugália, Franciaország és Spanyolország, ez a három tagállam képviselő mindösszesen az Európai Tanácsban ezeket a legkülső régiókat. A, a tengeren túli területekre, hogyha ezt kiterjesztjük, akkor a tanácson belül újabb tagállamok is megjelennek érdekeltként, így tehát a politikai nyomás gyakorlás eszköze is nő a, vándor, a bevándorlás kivándorlás problémája felmerült, Francia Guayana problémája, Majot szigete. Itt mind-mind komoly nehézségek vannak, ami bizonyos belső ellentmondásokra is rávilágítanak azzal kapcsolatban, hogy a szegénység az elképesztő szegénység hogyan motiválja az embereket arra, hogy máshova meneküljenek, kivándoroljanak. Éppen ezért na, tudnunk kell, hogy a kontinentális, tehát az itt a szárazföldi megoldásaink a bevándorlás kihívásával szemben alkalmazott megoldásaink bizony nem mindig működnek ilyen távoli helyeken, a legkülső régiókban, kis szigeteken. Éppen ezért itt újfajta megoldásokra van szükség. Remélem, hogy mindezekkel a megjegyzésekkel megfelelően tudtam illusztrálni a kollégák számára, hogy valóban szükség van egy ilyen ambiciózus jelentésre, és végső soron megjelenik egy olyan program, amelyet az Európai Bizottság végrehajt, és amely valóban választal szolgálhat a legkülső régiók problémáira, azokra a kihívásokra, amelyekkel nekik kell szembenézni. Jonas. Köszönöm szépen. Yes, én annyit tennék hozzá, hogy egyetlen dönten, eldönteni valók most az a határidő meghatározása a módosítókra vonatkozóan. A javaslat az, hogy január 7-ig hagyjuk nyitva a rést, tehát január 7-én délben járna le a módosítványatásának határideje. Ha ezt elfogadják, zárjuk el téma vitáját, és most kezdjük a szavazást. Még egy percet kell várjunk, ám addig talán tesztelhetnénk a rendszert meg a kártyáinkat. Kérem mindenki helyezze a kártyáját a gépbe, nézzük meg működik-e. Megnyitom a próbaszavazást. Could the colleagues check the... Kérem mindenki ellenőrizze a kártyáját. Próbáljon, Érde, próba szavazzon. Ah, it, it was not here in a second, a second ago. Okay, that's perfect. Yeah. Good. It should work now, yeah. It should work, yeah, it works, yeah. Um, I think five colleagues didn't check you. Azt hiszem öten nem próbálták még, kikérem mindenkit. Akkor szerintem lezárhatjuk a próbaszavazást, és kezdjük el az igazit. Első, Sean, hát a te bajod, de azért, ha mindig szólj, kérlek, hogy szavaztál, hogyha szükség van erre. Okay, so we start with Elizabeth Schroeder's uh, uh, report. Elizabeth Schroeder jelentésével kezdjük. B kompromisszum kitámogatja. Ellenszavazott tartózkodás elfogadva. Négyes módosító, egy nyelvi módosító kitámogatja. Tartózkodás elfogadva. C kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. D kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. E kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. F kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, G kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 17-es megint egy nyelvi módosítás ki, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 24-es két részben első rész mellette ellene tart, el, nem, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. A második részről szavazunk mellette, ellenet a, megint ellenőrizzük a második részt, és ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És elutasítottuk. H kompromisszum mellett ellenet tartózkodás elfogadva. I kompromisszum mellett ellenet tartózkodás elfogadva. J. Kompromisszus mellette ellene tartózkodás elfogadva. 37-es és 38-as ugyanaz. Mellette ellenőrizzük. Mit kihagytam valamit? 29-et? Nem, 28-ast hagytam ki. Igen, a 29-est is kihagytam. Elnézést kell kérnem, akkor visszatérünk a 28 28-as szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 29-es mellette Ellenőrizzük a 29-est. Lezárom a szavazást. 18-16 arányban elfogadtok. A... Nem, a 30-as okafogyott, bocsánat. Igen, a J-ről már szavazt. 37-es, 38-as támogatja. Ellenőrizzük a 38-37-est. Megnyitom a szavazást lezáró. Elfogadtuk. K kompromisszum. Oka fogyott. A K oka fogyott. Ja. El, szavazunk. Erről szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Részenként szavaztunk, elnézést visszatérünk, elaludtam egy kicsit. A K nem, nem, bocsánat. Nem, elről beszélünk, bocsánat. Az el kompromisszumról. Tehát két, két részben szavazunk, első rész kitámogatja ellene tartózkodás, elfogadva második rész elkompromisszumosnak. Ellenőrizzük a második részt az elből. Okay, which fault? Klaus, yeah, you, you do it, it's your power. Jó, tessék. Elfogadtuk. 45-ös kérem ellenőrizzen. 45-öst ki támogatja? A tartózkodás előtt 46-os mellette ellene tartózkodás elutasítva M kompromisszus mellett ellene tartózkodás elfogadva, 49-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. M kompromisszumos két részben az első rész következik, ne, elfogadva, második rész ellenőrizzük a második részt az ennél. Lezártuk, elfogadtuk. 53-as. 53-asról szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 53-ast kérték a kollégák, hogy ellenőrizzük. Lezárom. Elfogadtuk. 25-11 arányban 54 okafogyott, ó kompromisszumos, mellett ellene tartózkodás elfogadva 57-es, következik mellett ellene tartózkodás elfogadva P kompromisszumos, első rész, P első része mellett ellene tartózkodás elfogadva, melyik jön 60-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 62-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 66-os mellette a saját módosító ellen szavazott Lambert. Akkor ellenőrizzük ellenőrizzük a 66-ost, jó? Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A preambulum következik. Első módosító. Egyes mellett elfogadtuk. Második mellette tartozik, tartozás elfogadtuk. Akkor a preambulummal folytatjuk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. P és második része mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Az ITRE módosítói okafogyott, az egyes, a hármas következik. A hármas, ugye? A hármasról szavazunk, igen. Az itrénél. Támogatja? Hármas. Ez is okafogyott, jó. Elnézést kérek, akkor jó. A négyes. Arról szavazunk? A szakértők azt mondják, hogy erről szavazni kell. A kárt nem fogadtuk el, és ezért aztán, tehát a négyes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös mellette ellene ellenőrizzük az ötöst. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hatos módosító ittre. Fogadtuk hetes részenként szavazunk, első rész okafogyott, a másodikról szavazunk, a másodikról a hetes, kettes része, mert ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Akkor mi? Elfogadtuk, 8-9-es okafogyott, 10-es ki támogatja? Ezt is ellenőrizzük. Lezárom. Elfogadva. 11 oka fogyott, vagy elutasítottuk. Nem, bocsánat, 11-esre szavazni kell. Mellett ellene tartózkodás. Ellenőrizzük újra a 11-est. Nem világos az eredmény ugyanis. 11-est ellenőrizzük, lezárom elfogadva. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most mi jön? 18-as, 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 20-as mellette ellene ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 21-es, okafogyott. 23-as. Mellett ellene tart. Jó, ezt hát akkor ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Akkor a záró szavazás következik. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. Gratulálni szeretnék. 32 igen szavazattal elvégeztük ezt. A hatos napi rendi pont következik. meg is kezdhetjük. A hármas módosítóval ki támogatja, ellen a tartózkodás elfogadva. Négyes mellette ellen a tartózkodás elfogadva. Elutasítva. Ötös mellette elfogadva. Hatos mellette ellen a tartózkodás elfogadva. Hetes mellette ellenőrizzük a hetest. lezárunk Elutasítva. 8-as, egy szóbeli mondosító. Van, aki nem támogatja ezt a szóbelit? Akkor szavazunk. Ez két részben, vagy hogyan? Tehát ez egy szavazás. Ki támogatja, mert elfogadva. Egyes kompromisszumos, ki támogatja, elfogadtuk nyolcas kompromisszumos mellette a tartózkodás elfogadva. 11-es mellette lenne tartózkodás elutasítva. Budget 2-es mellett lenne tartózkodás elfogadva. Ezzel aztán tovább megyünk. Ellenőrizzük a budget 2-est? Jó, a 2-est ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. szinte egyhangú. Miért ellenőriztünk? Miért, miért, miért csináltuk az ellenőr? Elizabeth. 13-as módosító. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. Budget 6-os mellette. Budget 6-os. Ugye, Lambert. Hát ott a lista. A hatos. A néppár támogatja, úgy emlékszem, mellettelen tartózkodás elfogadva. 15-ös szóbeli módosító, nincs ellene senki, akkor a módosítás értelemben szavazok mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 16-os, megint, megint csak nem, van, aki nem támogatja, jó, akkor a módosítás értelemben szavazunk, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 18 os mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 19-es? Mindegy gyorsak vagyunk. 19-es mellette ellen tartózkodás ellene. 20-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 21-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 22-es mellette el. 22-est ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 23-as szóbeli, van aki nem támogatja, jó, akkor módosítás értelme szavazat mellette lett tartózkodás elfogadva. 25-ös mellette a tartózkodás elfogadva. 26-as, 27-es együtt mellette a tartózkodás elfogadva, 28-as mellette a tartózkodás elutasítva, 31-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 34-es szóvali módosító van, aki nem támogatja, jó, akkor szavazunk. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. 35-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 36-os mellette ellene. Ellenőrizzük a 35-öst, jó? 35-öst ellenőrizzük. Lezárom a szavazást elutasítva. 36-os mellett ellen tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszumos mellett ellen tartózkodás elfogadva. 41-es mellette 40-es ellenőr, 41-est mellett, ne, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 22-17 arányban. 42-es mellett ellen tartózkodás, 43-ast visszavonták, 45-ös valaki ellene van a szóbani módosításnak, akkor a szóbani módosítás értelmű szavazat mellett a tartózkodás elfogadva. 48-as, megint csak egy szóbeli módosító mellett, nem, mindenki támogatja mellett ellen tartózkodás elfogadva. 49-es mellette tartózkodás elfogadat. 50-es szóbeli módosító. Jó, akkor ez módosítás értelmében nem. Szavazunk mellette nagy tartózkodás. 52-es mellett ellen tartózkodás elfogadva. 54-es mellette ellen tartózkodás elfogadva. Elutasítva. 55 mellette ellene tartózkodók elvetve. 56 részenként, első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodók elvetve. 57 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 58 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 59 mellette, ellene tartózkodók elvetve. Négyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 66 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 67 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 68 me szobali módosítóval ellene van-e valaki, nem, úgy szavazzuk mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 6-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 69 mellette, ellene tartózkodók elvetve, 72 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 7-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 74 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 76 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 77 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 78 szóbeli módosítóval ellenvetés van-e? Nincs. Mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 79 mellette, ellene tartózkodó elvetve, 81 mellette, ellene tartózkodó elfogadtuk, 83 szobeli módosítóval ellenvetés van, a szobeli ellen nincs, így szavazzunk mellette, ellene tartózkodó elfogadtuk, 84 szobeli módosító ellenvetés nincs, így mellette ellene tartózkodó elfogadtuk, preambulum 1-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 2-es mellette ellene tartózkodók elvetve, végszavazás, elektronikusan csináljuk, megnyitom a zárószavazást. Lezárom. Elfogadtuk 35 szavazattal, kiváló. Joachim Zeller véleménye a következő szavazástárgya. Joachim Zeller egyes módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, kettes mellette, ellene tartózkodók elvet, elfogadtuk, hármas mellette, hármas módosnál tartunk, ellene tartózkodók elvetettük, egyes kompromisszum mellette, bocsánat, van egy szóbeli módosító az egyes kompromisszumhoz, bocsánat, Kinek van ellenvetése a szóbelivel? Konstanci ellene van. Szóbeli módosító nélkül szavazunk az egyesről. Egyes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Kompromisszum kettes szóbeli módosítóval van ellene valaki, Konstanc ellene van, szóbeli módosító nélkül szavazunk a kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Menjünk tovább. Tízes módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 11 szóbeli módosítóval ellene, van-e valaki? Például ellen? Senki. Így szavazunk. 11 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 13 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 14 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 15 mellette, el... nézzük meg a 14-es, 14-es ellenőrző szavazás. Megnyitom. Miguel alszik, most nem én alszom, hanem Miguel. Lezárom a szavazást elfogadtuk 21-15 ellenében. A 15-nél tartottunk. 16 részenként első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette ellen... A második részt nézzük meg géppel, 16-os második részt megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 17 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 18 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 19 ellene, mellette, <laughs> ellene tartózkodók elfogadtuk, végszavazás, elektronikus szavazás lesz, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Nagyszerű. Nagy többséggel. Lukacsevszka asszony jelentése a következő. neki is vághatunk a szavazásnak. Egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 26 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 8 mellette, el, a 8-as nézzük meg géppel, megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadtuk 25-13 ben 9 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 27 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, preambulumpontok 10 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 4-es számú kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 13 mellette ellen tartózkodók elfogadtuk, 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 15 mellette el oka fogyott a 15-ös, bocsánat, 6-os kompromisszum mellette ellene tartozkodok elfogadtuk, 7-es mellette, 7-es kompromisszum mellette ellene tartozkodok elfogadtuk, 8 kompromisszum mellette ellene tartozkodok elfogadtuk, 4-es mellette. A 4-es módosítót nézzük meg géppel, megnyitom az ellenőrző szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 21 mellette. Ellene tartózkodok. Elfogadtuk. 22 mellette. Ellene tartózkodok. Elfogadtuk. Végszavazás. Géppel megnyitom. Ezzel le is zártuk a szavazásokat. Lezárom a szavazást. Szép nagy többséggel elfogadtuk. Ezzel tehát a szavazásokat lezárjuk. Most, kedves képviselőtársak, azt szeretném mindenki maradjon a teremben, mert nagyon fontos döntést kell hoznunk. Elfogadtuk a napirend megváltoztatását még az ülés elején, azzal, hogy a szavazás után egy új napirendi pontot szúrunk be, mely kapcsolódik ahhoz a döntéshez, amelyet a tanács hozott, egy Európai Bizottság javaslata a tanácsi döntése vonatkozóan jogi eljárások tekintetében mert évén Franciaországot felhatalmazzák, hogy a csökkentett rátát alkalmaz bizonyos közvetett adókra vonatkozóan. A Martinique, Franc, Francia Guayana és Réunion szigeteken folyó termékekre vonatkozóan ez év végéig kötelező jelleggel. Ezt csinálhatjuk úgy, ahogy tettük ezt a Kanári-szigetek esetében néhány hónappal ezelőtt, amikor is elfogadtuk a konzultációs eljárást, mert ez oda tartozik, és abban elfogadtuk azt a javaslatot, amikor kivételt kapott többféle hagyományos Kanári-szigeteki termék és termény a közvetett adózás szabályai alól. A 46-os cikk szerinti egyszerűsített eljárásban jártunk akkor el, ez azt jelentette, hogy döntést hozhattunk és döntést hoztunk ma is ugyanezen eljárásban. Szerintünk ez egy technikai döntés, már a kanári szigetek esetében kiterjesztése a, a, a működésben levő szabályoknak. Ha akarják, kifejtem ezt részleteiben. Tehát a döntés felhatalmazná Franciaországot arra, hogy a hagyományos termék, e a e hagyományos termék esetében a Franciaország anyaországba való szállítás tekintetében egy csökkentett tarifát alkalmazon, és felmenti bizonyos vám tételek alól, amely bizonyos betegségek elleni védelem tekintetében alkalmazott Franciaországban ezen termékek behozatalakor. Erre vonatkozóan van egy éves kvóta, termék Franciaországból értékelésre vonatkozóan. E döntés alapján egy, lenne egy időközi át, fel, felülvizsgálat is. 2017-ben Franciaország kötelező jelleggel egy midterm jelentést kell készítsen, melyben kifejti, hogy vajon a kivétel folytatása indokolt-e, vagy már nem indokolt, és akkor a nádcukor vagy cukornád termékre vonatkozó kedvezmény kivezetendő lenne. Ez év decemberében kerülne bevezetésre ez a kedvezmény. Sajnálatos módon a tanácsban való csúszás miatt, az eljárásban csúszás miatt túl későn került a parlament elé ez ahhoz, hogy szavazhassunk a konzultációs eljárásban a decemberi plenárison. Így módon a szavazásra csak januárban kerülhet sor, akárhogy is lesz. De ez nem a parlament hibája, vagy nem nálunk csúszott el a dolog, hanem a tanács késett a javaslat elfogadásával. Jelen pillanatban csak annyit tudok hozzátenni ehhez, hogy a 46-os cikk szerint eljárás szerint is csinálhatjuk, azaz nem a módosítók rendes menetében, meg a, a vita, jelentős vitának rendes szokásos menetében, hanem ahogy a Kanári-szigetek ügyében is történt, a szakbizottság elnöke az önök támogatásával, megyében ez adott, formál véleményt a konzultációs eljárásban. Némi keserűséggel azt is hozzá kell tenne, tegyem, hogy ez olyan eljárás, amelyben a tanács, ha akar, bennünket megkerülhet, tehát ez egy olyan vélemény, amelyet vagy figyelembe vesz, vagy nem a tanács. Ám az eljárás mégis adott, úgyhogy meg kell csináljuk. Ennyi volna a bevezetőm. Annyit tevék most csak hozzá, hogy most azt kell eldöntsük, hogy a 46 cikk szerinti eljárást választjuk-e, az egyszerűsített eljárást, vagy a rendes teljes menetben hozunk döntést. Ami azt is jelenti, hogy januári plenárisra nem tudjuk vinni akkor a dolgot az utóbbi esetben. Önökön áll tehát, hogy mi legyen. Arról is szeretném tájékoztatni önöket, hogy Katrin Berde már ma felvetette ezt a e témát, és bizonyos kétséget is megfogalmazott nekem, megadom a szót mindjárt neki, hogy ezt önöknek is elmondhassa. Uh, már beszéltünk a legkülső régiókról, Komoly uh, fenntartásaim vannak már csak azért is, mert sokat nem mondhatunk, nem tehetünk ez ügyben. Véleményezzük ezt, és ennyi. Aztán ezt figyelmen kívül is hagyhatják. Ugyanakkor ez a piacot torzítja egységes belső piacsal kapcsolatos kérdés ez. Nem a legtávolabbi, vagy legkülső régiók ügye ez. Bár van egy felülvizsgálati időszak, ez 7 év. Nekünk tehát nem volt alkalmunk arra, hogy ezeket a feltételeket komolyan felülvizsgáljuk. Nem tudom, hogy egyáltalán a regi hatás köréhez tartozik-e ez, hogy a jövőben a jövőben esetleg nem járjunk el. A legkülső régióknak sajátos igényeik vannak, erről már beszéltünk korábban, én nem vagyok a rum a, hat, rumpiac nagyon-nagyon fontos, a, a cukor 60%-a is akár egyes esetekben, például a Martinik esetében rummá válhat. Fennáll a veszélye, hogy a banánháborút most rumháborúvá változtatjuk. Tudom, hogy a banánháború lezárult, de a rum különleges elbírálása sokak számára problémás. Mindenképpen elfogadásra kerül ez a jelentés, ehhez kétség sem férhet. Ugyanakkor érdemes lenne végig gondolni, hogy jövőben hogyan járunk el ez ügyben. Olyan, mintha visszaélnének a mi szakbizottságunkkal, miért kérik a véleményünket, hogy aztán azt figyelmen kívül hagyják? Eljárási rend mondja ki, hogy meg kell hallgatni a mi véleményünket, ezért fordulnánk hozzánk. Konstanca? Konstanze, uh, then uh, Nuno, and then Mr. Um, Omaji. Okay. Ja, vielen, vielen Igen, köszönöm szépen, Danuta. Természetesen nem nagyon szép dolog az, hogy a mi véleményünket csak úgy félre söpörhetik, és ha nem adunk semmilyen véleményt ki, az, az is rendben van. Elnök. Bocsánat, csak az eljárás fejtem ki, nem én erőltetem. Igen, az eljárás, hát nem, nagyon szép, jobb lenne, ha másképp lenne, ám mi gyanánt az egyetlen lehetőség, amivel bírunk, az, ez ez, és szerintem élni kéne ezzel. A szakbizottság, ha levelet írhat, akkor írja meg. Persze mindig vitatkozunk a cukor meg a banán termékekről, ám mindig arra jutunk a végén, hogy a külső régiók valóban külön eljárást kell kapjanak, és hát szerintem azon jól megírnád ezt a levelet. Megírnánk, megírnád ezt a levelet. Ugyanakkor egy megjegyzést is fűzhetnénk hozzá, hogy jobb lett volna, hogyha kicsit intenzívebben foglalkozhatunk ezzel a kérdéssel, és, és pontosabb pozíciót, álláspontot tudnánk kidolgozni, és nem csak rábólintanánk arra, amit a tanács maga összeeszkábál, és rövid távú döntések kényszerítve bennünket, egyszerűen hagyjuk átfutni. De szerintem azért azt a döntést kell ma hozzuk, hogy mérjük meg ezt a levelet. I think. Eh, Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Egyszerűen nem tudom magamba folytani az ezzel kapcsolatos véleményemet a, a tanácsi eljárással kapcsolatban, és hangsúlyoznom kell, hogy itt tulajdonképpen felfújjuk ezt a kérdést, hangyából csinálunk elefántot, ez egy elavult kérdés. A legkülső régiók a szerződés alapján pozitív diszkriminációban részesülnek, részesülhetnek, sajátosságaik, hátrányos helyzetük miatt a hagyományos te termékek, ebben az esetben a rum, nem hiszem, hogy a belső piacot igazából torzítaná. A francia legkülső régiókból származó rummal kapcsolatban itt ekkora problémát, gondot okozunk magunknak, miközben a kolumbiai banán vagy a pakisztáni ruha nem izgat bennünket. Nos, néppárt nevében annyit mutatok, hogy az eljárással semmi gondunk nincs, úgy gondoljuk, hogy ezt úgy kell csinálni, mint azt korábban tettük például a Kanári-szigetekkel kapcsolatban, az egyszerűsített eljárással kapcsolatban nincs ellenvetésünk. Junuszú. Igen, köszönöm elnök asszony. Természetesen mi az egyszerűsített eljárást támogatjuk. Részletekben nem is mennék. Szorít minket az idő. A plenárison az évelején kell meghoznunk ezt a döntést. Nagyon fontos, hogy ugyanakkor az Európai Parlamentnek el kell azt ítélnie, hogy a tanács ilyen vagy olyanokból eddig késletette ezt a dossziét, és késve érkezett hozzánk az ügy, minket szorít az idő a tanács miatt. Ma reggel már beszéltünk hosszasan a legkülső régiók sajátos igényeiről, annak szükségességéről, hogy a mi szakbizottságunknak minden tőlünk tehetőt meg kell tenni annak érdekében, hogy, hogy könnyítsük az egyébként is nehéz helyzetben lévő külső régiók helyzetét, például a piachoz való hozzáférést. Most itt van a lehetőség, itt a pillanat, hogy valamit tegyünk, például adózás könnyítésével, annak érdekében, hogy minél hamarabb befogadásra kerülhessen eh, a plenárison eh, ez a döntés. Éppen ezért a 46-os cikk alkalmazását, ahogy azt elnök asszony javasolta, mi támogatjuk. Köszönjük szépen! Jens is szeretne hozzászólni? No, no, no, okay. Nem. Mari Terez listán van, parancsolj. Köszönöm. Én teljes mértékben egyetértek Justin Marzsival valóban itt az a pillanat, hogy a legkülső régiók érdekében felépjünk, és olyan döntést hozunk, amely könnyíti az ő életüket valóban. Gazdasági szempontból is nehéz helyzetben vannak, könnyítsünk tehát a helyzetükön, ezt a lépést támogatunk kell még akkor is, hogyha késve érkezett hozzánk eljárási okokból ez a dosszié, ez a javaslat, amit természetesen elvi jogból el kell ítélnünk. Köszönöm. Köszönöm, Nikolzon úr. Uh, Köszönöm szépen. Én arra hajlok, hogy egyetértsek teljes mértékben még hozzá Berter asszony mondandójával. Szerintem olyan helyzetbe keveredhetünk így, hogy nyílt utat engedünk és ha, vala, ha valamit külső réginak nevezünk. Igen, torzítja ez a belső piacot, és belső piaci kérdéshez. És a, az egyenlő elbánás elvét érinti. És hét éven keresztül folyik majd. Legyünk őszintők, mondjuk ki, ne próbáljuk elbújni a külső régió státusz mögé. Hát, hogyha félre akarjuk söpörni a belső piac prioritását, ám legyen, és meg akarják adni az engedélyt, ám legyen, de akkor mondjuk meg őszintén, hogy ez a helyzet. Szerintem ez nem helyén való hogy a tanács ilyen későn állt elő ezzel az álláspontjával. Abszolút ö, hibás dolog az, hogy a Műszakbizottságunk olyan helyzetbe keveredett, hogy a tanács azt csinál, amit akar a saját szakállára, és mi csak a parlament csak bólinthat, vagy nem. Én a magam részéről nem adnék gyorsított eljárást ennek a dolognak, hanem a rendes eljárásban csinálnám végig, ahogy a parlamentben szokás, ha valaki más hibázott és gondot okozott, az nem a mi szakbizottságunk hibája. Szerintem ne adjunk neki, ne engedjük egy egyszerű eljáráson át, mert ez csak megnyitja az utat jövőbeli meggondolásokat, és a más területek is előállnak, én is, én is ilyet akarok, mondják majd a többiek. Luis Alves. Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava só de sublinhar aqui um aspecto. Köszönöm, elnök asszony. Egy dolgot szeretnék hangsúlyozni itt. A tanács részéről számára világos kellett, hogy legyen, hogy az előző rendelet lejár, érvényét veszti, és egész egyszerűen addig ültek az ügyen, amíg szorított minket az idő. Több ezer kilométerre vannak ezek a régiók a kontinenstől, Európától. Francia Guajanában jártam, és a folyóparton hajók voltak, a szurinami oldalon pedig boltok. A Francia Guajanában élők, felszálltak a ladikba, csónakba, és szurinámi oldalon vásároltak. A szurinámi külső verseny veszélyét nem nem szabad figyelmen kívül hagyni, de hát a sok ezer kilométer miatt ez a kontinens és mondjuk a távol régió között nem áll fenn. Köszönöm az Európai Bizottság részéről, szeretném valaki szót kérni. Vagy a tanács. Euh, Igen, csak pár általános megjegyzésem lenne, elnök asszony. Az adóügyi kollégáknak aztán átadom a szót. A rumra kivetett, csökkentett vámtétellel kapcsolatban az alapszerződés 349-es cikke teszi ezt lehetővé. Ez a cikk ugyanis lehetővé teszi, hogy a legkülső régiók sajátosságait eh, figyelembe vegyük, hiszen távoli eh, ságukat, eh, elszigeteltségüket valahogy érvényesíteni kell. A szerződés vonatkozó cikke azt írja elő, hogy az Európai Parlament véleményét ki kell kérni, konzultálnunk kell. Ez tehát a vonatkozó cikk, ez a jog alap, és pontosan az a célja a javaslatunknak, hogy a legkülső régiókban működő cégek helyzetét könnyítsük, az innen származó, a francia tengeren túli területek és legkülső régiókban előállított rum be, belső piachoz való hozzáférését könnyítsük a csökkentett vámtétellel. Az a Domtonban, tehát a legtávolabbi régiókban, tengeren túli területen eh, előállított eh, rumokra vonatkozó javaslat, tehát csökkenteni a vámtételt éppen azért, mert eh, extra költségekkel jár az ilyen távoli régiókban előállított rum uniós piacra hozatala. Tehát ez a logikája. Most pedig az adóügyi ben illetékes kollégámnak adom meg a szót. Position donc euh, identifie les surcoûts. Köszönöm, többletköltségekről van szó, ezt próbáljuk kompenzálni. Tudjuk, hogy a domtom, tehát a tengeren túli területeken magasabbak a bérek, az európai jogszabályok tiszteletben tartása és többet költségeket jelent a rum előállítók számára. Itt a nagyobb üvegekben, nagyobb alkoholtartalommal előállított rumokkal van dolgunk. A 349-es cikk alkalmazását láttuk itt kívánatosnak, ami alapján figyelembe vehetjük az adópolitikában is a legkülső régiók sajátosságait, és a hátrányt, ezt a handicapet E, így tudjuk ellentételezni azzal, hogy alacsonyabb e, vámtarifát alkalmazunk. Ez röviden összefoglalva a célja és az indoklása a javaslatunknak, de természetesen további kérdésekre szívesen válaszolunk. I don't know if any... Nem tudom, van-e még valakinek kérdése a bizottság felé? A bizottság beszélt a végén. Nikolson úr, parancsoljon. Ahogy én látom, ez a derogáció 1988 óta működik. A, biz a bizottság emberét kérdezem, aki az adózással foglalkozik. Vajon ez valamikor befejeződik-e, vagy pedig egy örökké valóságig húzzuk tovább ezt, egy régóta folyó derogációt? Lesz ennek, ennek valaha vége? Elnök, köszönöm a kérdést, bizottság válaszolna? Bocsánat, egy pillanat. Viktor, egy kérdés csak lehetne egyszerű nyelven fogalmazni, és azt mondani, hogy ez a kivétel egyfajta opt-out lenne a külső régiók számára, és akkor sokkal egyszerűbben fogalmazná meg a problémát mindenki számára. Elnök, köszönöm. A, a bizottság éppen ezt volt a kifejteni, azt hiszem, hogy ez egy sajátságos program a külső régiók számára, amely a távolságot és annak következményeit veszi, venné figyelembe de hallgassuk meg megint a bizottság álláspontját. Parancsoljon, a kérdésekre reflektálnom? Ismét. The, one question... Volt egy kérdés. Az nevezetesen, hogy vajon ez egy olyan derogáció-e, aminek van valamiféle kifutása valamikor, hiszen már több mint húsz éve érvényben van. Ez egy állandó derogáció a bizottság értékelésében, vagy előbb-utóbb úgymond kinőnek ezek a régiók ennek a, a jogosultságából? merci, Madame Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Az intézkedés 7 évre szólna a tervek szerint. A regionális jellegű állami támogatások típusú intézkedések esetében 7 évente kell felülvizsgálni ezt, ami lehetőséget ad számunkra, hogy minden 7 évben ezt felülvizsgáljuk. Persze a gazdasági mm, körülmények könnyen alakulhatnak másképpen, változhatnak úgy, hogy változtatnunk kell, éppen ezért egy korlátozott időszakra javasoljuk ezt a fellépést ami lehetővé teszi, hogy rendszeres időközönként ezt felülvizsgáljuk, hogy valóban valahogy mennyiségileg is kifejezzük ezt a versenyhátrányt, ezt a handicapet. Ezért a javaslat alapján a francia állami szervek egy félidős jelentést készítenének, arra vonatkozóan, hogy hogyan változott a helyzet, Eh, hogy az eh, extra költségek esetleg csökkentek, vagy növekedtek. Köszönöm, szeretném azzal zárni a vizát. Utolsó szót tudom meg. Egy kérdésem van a bizottságnak intézném. Vajon tudnak-e arról, hogy bármilyen kihívás érte volna a VTO szabályok szerint ezen állami támogatások formáját? e konkrét termékcsoportra vonatkozóan. Mert ahogy Jim is nagyon helyesen kifejtette, ez valóban piactorzító hatású intézkedés. Húsz éve folyik, elég messze esik az EU határaitól, ám a, a közlekedés egy gyorsul, meg a szállítás egy gyorsul, úgyhogy nem kell elég hamar átér az Atlanti óceán a rum ide hozzánk és hatalmas számokról beszélünk, amely valóságban torzító hatással jár a francia kereskedelemben. Elnök, köszönöm. A bizottság reflektálna erre? A KAP és a VTO viszonyrendszerében hiszen van egy cikk, amely enged bizonyos delegációkat és külön eljárás, de azért kérdés összefüggésében kérem válaszoljon. Ce que je peux dire à cette question, c'est qu'actuellement... Mit is mondhatnék erre a kérdésre? Egyenleg sem, egyelőre sem európai szinten, az Európai Bíróság előtt, sem a WTO szintjén nincsen olyan jogi orvoslati lehetőség, amely, amely fennállna ez esetben, vonatkozna ez esetben. But, uh, yes. Igen, Louis, azt hiszem, ezt be kell fejeznünk lassan. Én is egy kérdést szerettem volna feltenni a bizottságnak. Ez a rendelet már húsz éve van életben. Most a bizottságtól azt kérdezem, hogy a legkülső régiók, amelyek sok ezer kilométerre vannak az európai kontinenstől, ezt tudjuk, ezért fel kell tenni a kérdést, hogy miért van, miért járna le egy ilyen rendelkezés, a távolság nem változott. Igen, ez inkább egy ilyen vicc volt a klímaváltozás, hát mi sok, mindig minden mozog, hát ezt tudjuk. Csak azt szeretném mondani, hogy az eljárással nem lehetünk elégedettek, ez előfordulhat, de most a brit kollégákhoz fordulva a hatáskörök és az adózás nemzeti jogkört jelent, és mi nemzeti hatáskörbe itt nem szólhatunk bele, tehát a konzultációs folyamatot kezdeményezhetünk, és a véleményt elkészíthetjük. Nos, a javaslatom, az két javaslatom van az első. 46-os cikk szerinti eljárás nem tudom, támogatják és a legnagyobb frakciók támogatják ezt, az egyik része a politikának, a másik pedig egy kérés, amit Katrin terjesztett elő, hogy van itt egy vite, talán észszerűbb lenne a következő parlamenti ciklusban, de hát ugye elfelejtődnek a dolgok időnként, folytatni kell, meg kell nézni. Ó, majd ott is a legkülső régiókat. So the preferential Tehát a preferenciás, preferenciális kezelés fontos az Európai Unió részéről, és jelen, nagy felelősséggel is jár ez természetesen az Európának szüksége van erre a területre, de felelősséget is kell vállalnia, és a megoldást átfogó módon lehet csak elképzelni, ezért azt gondolom, hogy a jövőben is foglalkozni kell ezzel az intézményi emlékezetbe, be kell vésni ezt a dolgot, a titkárság is foglalkozzon vele, mondjuk a következő parlamenti ciklusban, amit már mondtam, folytatni kell ezt a vitát véleményem szerint, de hát mi most szerintem lassan fel kell, hogy hagyjuk ezzel, függetlenül attól, hogy támogatjuk vagy nem. Tehát van egy eljárás, amit mi javasoltunk, 46-os kitámogatja a 46. cikket. Inkább úgy kérekezik, ki nem támogatja. Én pozitívan akarom látni, hát azt akartam. Igen, konstruktív módon kiáll hozzá, ellenszavazat. Nincs meg a tíz, a tíz kellene. It's not so I don't know what you want to change, but... Okay, so we thank you very much. So... Köszönöm szépen a 46. cikk szerinti eljárást. Folytatjuk, és elnökként folytatom az eljárást. Köszönöm szépen, akkor ezt a pluszpontot megbeszéltük. A napi rendünk 9. pontja következik. Rosa Estaras Ferragut a szolidaritási alappal foglalkozik. Szerintem Rosa el is kezdi rögtön. Köszönöm szépen. a szolidaritási alappal kapcsolatos jelentést készítettük el. 2002-ben jött létre ez az alap. Az Európai Unión belüli szolidaritásról van szó természeti katasztrófák idején. Az eltelt évek során amikor, amióta bevezették az eljárást, voltak nehézségek a végrehajtással, ezért észszerűnek és hasznosnak tűnt, hogy létrehozzunk egy igen, vitát és jelentést készítsünk. Most itt nem arról van szó, hogy bírálni akarunk, hanem tényleg a cél az, hogy természeti katasztrófák esetében segítsünk. 2007-ben már megpróbáltak egy módosítást elérni, de az egész az íróasztal fiókjába süllyedt utána, de mi azt gondoljuk, hogy az szellemére szükség van, csupán ami nem volt eléggé hatékony az elmúlt időszakban, azt kéne javítani. Mindenek előtt a régiós katasztrófákról szeretnék beszélni, tehát regionális természeti katasztrófák esetében a jelenlegi rendelet keretei között azt mondják, hogy az alap itt akkor léphet fel, hogyha egy adott régió, egy adott terület lakosságának a többségét éríti ez, és tartós következményekkel kell számolni. Hát bizony azt kell, hogy mondjam, hogy ez hamis illúziókat is táplált ezért aztán a régiók bizottsága és a mi szakbizottságunk is azt kérte, hogy mondjunk konkrét számokat. Mi most a GDP 1%-át jelöljük meg, az Európai Bizottság 1,5%-ot mondana, és azt gondolom, hogy eh, látni kell a régiók szintjén, hogy számolhatnak a támogatással, vagy nem. A jelenlegi rendelet szerint azon eh, katasztrófákról beszélünk, azok vannak érintve, ahol több mint 3 milliárd euró a határ, ez a GDP 0,6%-át jelenteni. Aztán eh, szóba kerülnek még itt az eh, előzetes kifizetések, az, annak érdekében, hogy azonnal segíteni tudjunk. Itt 30 millióról szoktak beszélni, és mi meghallgattuk a régiók bizottságát, és mi 15%-ra tettünk javaslatot, tehát ez mint egy 40 milliót jelentene, és a műszaki segítségnyújtása is ki kéne terjeszteni az alapot, mint egy két százalékát az alapnak erre lehetne fordítani, és azt javasoljuk, hogy nem csak infrastruktúrális intézkedésekre lehetne ezt fordítani, nem csak javítani lehetne az infrastruktúrát belőle, hanem azt is mondtuk, hogy tovább lehetne fejleszteni az infrastruktúrát. A jelenlegi rendeletben 10 hét után kell a kérvényt benyújtani, mi ezt mondjuk, hogy 15 hétre hogy nyújtsuk ezt, vagy bővítsük ezt ki, és má, másfél év a felhasználás, de az a mi javaslatunk, nem az egy év, hanem ez a bizonyos 18 hónap. Aztán hozzájön egy további javaslat is, a NAT 2-es régiókat NAC 2 sőt a NAC 3-as régiókat is figyelembe lehetne venni, abban az esetben, hogyha 800 ezer ember van érintve, tehát károsodott. A jövőbeli, a következő elnökséggel, a görögökkel beszéltem, az a képviseletükkel, a határidőkről, és igazából meg szeretnénk tudni, hogy milyen haladásra számíthatunk. A régiók bizottsággal is tárgyaltunk, és ott alkalmam volt beszélni hozzájuk, és a legtöbb kívánságot ott figyelembe veszik, és ez a módosítókat is jelent, persze üdvözölném, ha én is kapnék sok módosítót, de a fő célt tartsuk szem előtt. Tehát nézzük meg, hogy mi a fő célja ennek az alapnak, 1 milliárdról 500 millióra korlátoztak, és egyre több a kérelem, hogy felhasználjuk az alapot, de hát a gazdaság számai nyilvánvalóan figyelembe veendők. Az elmúlt időszakban sok bizonytalanság volt, e, és illúziók is voltak. Aztán a régiók bizottsága nevében Pavel Randának adnám meg a szót. Randának néhány percben, ha kívánja, kérem, szóljon hozzá. Jó napot kívánok! Elnök asszony, igen, tisztelt képviselők, örülök, hogy meghívtak a Regi Bizottságba. A Régiók Bizottságának nevében a kiváló együttműködést szeretném megköszönni mindennek előtt az előadóasszonynak és Vlaszák képviselőnek. A képviselő asszony eljött a régiók bizottságába, egy prezentációt tartott, többször találkoztunk ott vele, és a nyolc javaslatból hat már szóba került, és amit mi felvetettünk, az tükröződik a tervezetben. Ez nagy örömünkre szolgál. Meggyőződésünk, hogy a szolidaritási alap főleg a tagállamoknak szól egyrészt, de kisebb régiókat is szem előtt tart. Én egy olyan területről származom, amely egy háromszögben helyezkedik el Németország, Csehország és Lengyelország között. Gyakori az árvíz ott 2010-ben is igénybe vettük az alapot, idén is vannak tapasztalataink, és ezt szeretnénk tükröztetni az új anyagban és a szövegben. Nem akarom megismételni, amit Eszter az Feragut hogy már mondott, a legtöbb dologban egyetértünk, két javaslatot készítünk majd, ami még nem tükröződik eléggé talán a java, az új javaslatban. A, a másfél százalékról, az egy százalékról történő csökkentés jobban tükrözni véleményünk szerint az aktuális helyzetet, és és ez jobban tudna alkalmazkodni a régiós katasztrófákhoz, de ez egy technikai jellegű kérdés inkább. Egy javaslat, ami eddig nem került szóba, és amit támogatni tudok, hogy határokon átnyúló természeti katasztrófákat is vegyünk figyelembe. Mi azt javasoltuk, hogy a NAC 3, hogyha ezek egymás mellett eh, helyezkednek el, de a NAC 2-nek is megfelelnek, ezeket tekintsük egy régiónak ilyenkor. Ezt lehetne ilyenkor támogatni, amennyiben a regionális kritériumot ilyen módon fogjuk fel. Azt gondolom, hogy ez egy egyértelmű jelzés lenne a polgáraink felé. Nem mindenhol látunk többletértéket, ha EU szinten születik szabályozás, de itt az egyértelmű, és a szolidaritási alapot úgy kell alakítani, hogy képes legyen reagálni a tényleges eseményekre. hát, hogyha véleménnyel tovább dolgoznak, arra kérem, hogy a régiók bizottságának javaslatait is tartsák szem előtt. A régió azt mutatják, ha Csehországban van egy árvíz, akkor nem sokára Lengyelországban is árvíz van, és Németországban is, tehát észszerű lenne ezt egy árvíznek tekinteni egy európai régión belül. Ez a legfontosabb felvetésünk és javaslatunk. Örülnénk, hogyha ezt figyelembe tudnák venni. És szeretnénk a lehetőségekkel élni, és rendelkezésre is állunk. Köszönöm szépen. Most pedig az árnyék előadókat. Kerstin Westphal. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! és azt gondolom, hogy a szolidaritási alap az egyik legfontosabb eszköz, amit az Európai Unió katasztrófák során fel tud használni, és megfelelően tud reagálni. Ezen kívül azt is gondolom, hogy ez egy olyan eszköz, amelyel Európa szolidaritását fejezheti ki az érintett régiókkal és településekkel még erősebbnek is tartom, mint a strukturális alap, amiről így, egyébként szintén éppen most tárgyaltunk és sikeresek voltunk, mert itt azt tudjuk megmutatni, hogy igen, az Európai Unió segít. A 2012-es árvíz, Ausztria, Csehország, Németország, ugye én is egy ilyen régióból származom, mi igen, profitáltak ezek a területek, ezért aztán szerencsés dolog, hogy a szabályokat át lehet dolgozni, ahogyan a kolléganő, és hát a vendégünk is elmondta az imént, a bürokratikus eljárások tényleg egy kicsit körülményesek helyenként. Eh, egyrészt eh, túlságosan elhúzódik, amíg egy, egy segítségnyújtás eljut egy területre, a régiók joggal várnak bürokráciamentes gyors segítséget. A cél éppen ez lenne az Európai Unió bürokráciamentesen segít, és hát gyorsan, ilyenkor gyors segítségre van szükség, és ha megérkezik és segítség, akkor gyorsan kell rendelkezésre bocsátani Jónak tartom a bizottsági megközelítést az egyértelmű definíció vonatkozásában, és hogy könnyíti a kérelmezők munkáját is. De az előzetes kifizetés is egy lehetőség. Szerintem jó dolog az a jelentéstervezet, amely most le is van fordítva már időközben a kolléganőtől, fontos utakat nyit meg. Nem akarok mindent megismételni, amit Róza elmondott, illetve a régiók bizottságából érkező kolléga. Ezek azok a pontok, amelyeken dolgozunk, amit, amit ők ketten mondtak. Végül még jónak tartom, hogy januárban lesz egy meghallgatás a szolidaritási alappal kapcsolatban, mert az érintett embereket, a polgármestereket például, vagy bárki, aki érint, ahol megkérdezhetjük, hogy a szolidaritási alap hogyan érkezik meg, mi, mi a véleményük róla, és mit kell esetleg módosítani. Azt akarom mondani ezzel, hogy mi is továbbra is foglalkozni fogunk ezzel. Örülök a további együttműködésnek, és szerintem sikeresen tudjuk majd lezárni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ivers nincs itt. Nikos? Ő sincs itt, ami azt jelenti, hogy Elizabeth, igen, a zöldek nevében, ugye? Akkor Elizabeth következik. Hát igen. Nikos nevében szólalok fel, aki ezt a jelentést vizsgálja, és hát görögként találkozik gyakran ezzel a helyzettel, hogy a katasztrófa alapnak kell rendelkezésre állnia. Sok ilyen régió van, olyan régiók is adott esetben, amelyek nem is voltak korábban, vagy nem is tudták, például Romániában a Kárpátokból hatalmas mennyiségű csapadék jött le. Persze tudjuk, tavasszal van árvíz, de a következmények azért nagyon durvák voltak, és igen, csak emlékszem, hogy Bárnyi biztos úr, amikor nagyon sok régió különböző módon volt érintve, az árvíz miatt 2002-ben, hát emlékszünk Dresdát is akkor mennyire érintette ezt, én ott születtem, és egyértelműen elmondták, a megelőzés a legfontosabb. Emlékszem az ő beszédére, ő a beszédében tízszer mondta, hogy prevenció, megelőzés, a parlament pedig felállt és tapsolt ez így volt, és meg voltunk győződve arról, hogy így fog dolgozni, és Barnier úr, amíg a régiós fejlesztésért felelős biztos volt, keményen dolgozott azon, hogy ez az új eszköz jelentősen hozzá tudjon járulni a megelőzéshez, vagyis a megelőzés része az egésznek, és a beruházásokat arra is lehet fordítani, hogy nem mindig utólag reagáljunk valamire hanem gondoljuk meg a dolgokat, ha már történt valami, akkor gondoljuk végig, hogyan tudunk gátat építeni, milyen gátra van szükség, hogy ne forduljon ez elő újra, hiszen ismerjük a tragikus következményeket. Az emberek mindent elveszítenek. Nos, az előadó asszony ezt törölte. Ezt abszolút rossznak tartjuk, és mindent el fogunk követni annak érdekében, hogy ez benn maradjon. Köszönjük. Luis Alves következik. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani Ferakut asszonynak a jelentésért. Az Európai Unió Szolidaritási Alapja, tudjuk, hogy egy 2002-es eszköz, ezzel tudunk reagálni a természeti katasztrófákra, hogyha komoly károk alakulnak ki valahol, és itt szükségesé válhat az Európai Unió szolidaritása. Persze nem könnyű itt meghatározni egyes időtartamokat. Hát és ezek a katasztrófák hosszú távon tudják befolyásolni negatív módon az életminőséget. Adott esetben egy régiónak, az ott élő lakosságnak szüksége van az EU segítségére, ezért örülök, hogyha az alap reagáló képességét javítjuk úgy gondolom, hogy jobban kellene támogatni a régiókat, és ehhez szükség van egy világos definícióra, mi is az a természeti katasztrófa. Ezzel tudunk jobban eleget tenni a realitásoknak. 2002-es rendelet van szó, és hát figyelembe kell venni a legkülső régiókat is, ez egyébként szerepelt a második cikkben is, a legkülső régióknak is szükségük van erre, a legkülső régiók igencsak ki vannak téve a természeti katasztrófáknak elhelyezkedőségnél fogva, hiszen tudni kell, hogy a szigetszerű elhelyezkedés, a kisebb szigetek, vagy ha kevesebben laknak egy-egy szigeten, nos, ezeken a szigeteken nagyon gyakori a természeti katasztrófa, de hát a GDP 1 kös meghatározása ott nem igazán segít, és mégis kihatással van a gazdasági fejlődés, és adott régióban nagyon súlyos következményekkel, teljes ágazatok, teljes infrastruktúrák mehetnek tönkre, mondjuk kikötők, utak egy katasztrofa következtében, és mégse éri el a határt. Ezért aztán az alapot hozzá kell igazítani ezekhez a problémákhoz ezért gondolom most, hogy az Európai Unió szolidaritását érzékeltetni kell 1,5%-os eh, GDP arány mellett is. Azt gondolom, hogy a támogatásokat, a segélyeket lehetővé kell tenni, eh, akkor is, hogyha infrastruktúrákat át kell telepíteni, át kell építeni, például annak érdekében, hogy elkerüljük a jövőbeli természeti katasztrofák következményeit. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Szeretném rögzíteni, hogy ez a szolidaritási alap eh, nem régóta működik, de azért nagyon jól működik. Az előadó asszonynak szeretnék köszönetet mondani a jó munkáért számos felismerést használt fel a anyaga elkészítésekor, és örülök annak is, hogy Pavel Branda tapasztalatait is figyelembe tudja venni a régiók bizottsága részéről. Azt gondolom, hogy a két szervezet együttműködése, intézmény együttműködése esetében egy új szakaszról beszélhetünk. Egyébként a szerződés a régiók bizottsága és az Európai Parlament közötti együttműködést tartalmazza, és úgy gondolom a polgármesterek, a régiós emberek tapasztalatai rendkívül fontosak, hiszen ők élnek ott. Ez az, am, ők tudnak a legjobban segíteni abban, hogy átdolgozzuk ezt az alapot. Egy néhány dolgot szeretnék most kiemelni, amit én fontosnak tartok. Először is el kell, hogy mondjam, lehetőséget kell adni arra, hogy az érintett infrastruktúrát áttelepítsük máshova, tehát ahol ez a veszély már nem áll fenn adott esetben. És itt szeretném kiemelni annak a szükségességét, hogy a területrendezést tartsuk szem előtt. És a következő pont, hogy a határidőt is meg kell hosszabbítani éppen emiatt, amíg felhasználjuk a pénzeket, vagy nem csak arról van szó, hogy nagyon gyorsan végrehajtsuk dolgokat, és hát az előzetes kifizetés is rendkívül fontos. Köszönöm szépen még egyszer mindkét kollégának, az előadóasszonynak, illetőleg Branda úrnak is, hogy ilyen jól működnek, és remélem a jövőben is így alakul ilyen jól. Viktor Postináró. Köszönöm, elnök asszony. Kedves kollégák! nem ezt a jelentést, nagyon fontosnak tartom, és köszönöm kollégámnak, aki felhívta eh, ennek a témának a fontosságára figyelmemet. A legfontosabb a megelőzés. Mit jelent ez? A nagy áradások, természeti katasztrófák, eh, földrengések esetében mindig a megelőzés a legfontosabb, ha bármilyen természeti katasztrófál is lenne szó. Nos, a FEDER rendelet esetében lehetővé tettük, annak, lehetővé tettük azt, hogy olyan projekteket is finanszírozóvá tegyenek, amelyek olyan infrastruktúrás beruházásokat tartalmaznak, amelyek a természeti katasztrófák elleni harcot, azok megelőzését segítik. Legyenek ezek regionális vagy régiók közötti projektek, ezek nagyon komoly megtakarításokat eredményezhetnek a források rugalmas felhasználását, azáltal, hogy együttműködnek a régiók, függetlenül attól, hogy melyik tagállamban fordulnak elő ezek a természetek katasztrófák. Nagyon fontos, hogy a kritikus pillanatban rendelkezésre álljanak a megfelelő eszközök. Ugyanakkor a megelőzés mellett a kár enyhítés is igen fontos lehet, hiszen nem lehet minden természeti katasztrófát teljesen megelőzni. A logisztikai források, előforrások használata tekintetében gyors reagálású mechanizmusra van szükség, hogyha előáll egy ilyen természeti katasztrófa, akkor gyorsan, hatékonyan tudjunk fellépni. Például az áradások által leginkább veszélyeztetett területeken Németországban, Csehországban, Lengyelországban rendelkezésre kell, hogy álljanak ilyen logisztikai központok, Magyarország, Románia, Szervia, őket sem szabad ebből kifelejtenünk. A különböző vízütő területek központjában ilyen logisztikai felkészültséggel rendelkeznünk kell. A szolidaritási alap felhasználásával kapcsolatban tudnunk kell, hogy ez csak a katasztrófa bekövetkeztét követően kerülhet alkalmazásra, amikor már megtörtént a baj. Ugyanakkor tudjuk, hogy az éghajlati viszonyok, a szélsőséges időjárási jelenségek egyre gyakoribbá válnak, és ezek egyre gyakoribbá tehetik a természeti katasztrofákat, ahogy azt láttuk Németországban, bármennyire is fejlett országról beszélünk, ahol rendelkeznek a, a megfelelő polgári védelmi és egyéb kapacitásokkal. Még az ilyen nagy országok esetében is nehéz a helyzet. Hát képzelhetjük, hogy Közép- és Kelet-Európában mekkora különbség van a fejlettebb nyugati, nyugati európai tagállamokhoz képest. Éppen ezért van szükség arra, hogy egy, egy igazi stratégia mellett egy olyan szolidaritási alapot is működtessünk, amely együtt képezi az európai fellépés alapját a strukturális alapok, beruházási alapok igénybe vételével megteremthetjük a megfelelő infrastruktúrát, logisztikát európai szinten ahhoz, hogy felkészülten álljunk, felkészülve várjuk az ilyen esetleges természeti katasztrófák bekövetkezését. Vannak olyan tagállamok, ahol egyes régiók nagy területen elterülő régiók, amelyek különösen kivannak téve ilyen természeti katasztrófának, sokszor pontosan azok a régiók a legveszélyeztetettebbek, amelyek a legszegényebbek. Ezért mondom azt újra, hogy együttműködésre, koordinációra van szükségünk a tagállamok között, illetve a régiók között is, például a különböző folyók menti vízütő területeken. A szolidaritási alap mindig egy ex post, egy utólagos beavatkozás jelent, az én hazámban, akár csak Bulgáriában is, vagy délebre Görögországban a földrengés esetében is lehetővé tette a szolidaritási alap a beavatkozást, hiszen ez például tipikusan olyan fajta természeti katasztrófa, a megelőzés annyira nem hatásos, nem működik a stratégiai megközelítéssel, gondolkodással a korlátozott forrásainkat sokkal hatékonyabban tudjuk felhasználni, és meg tudunk arról bizonyosodni, hogy valóban gyors reagálású legyen ez a mechanizmus. Szóval... Kollégák még sokan várnak hozzászólásra, úgyhogy és ez 5-7 percünk van erre a napirendi pontra, mégis a bizottság is még sorba áll, úgyhogy kéne mindig fogja rövidre, ha lehet. Nunutek Sejra úré a szó. Ehm, Köszönöm szépen, elnök asszony. Itt valóban rövidre fogom fogni. És szeretnék először is gratulálni a jelentéstevő munkájához. Szerintem jó alapot teremtett ahhoz a munkához, amely előttünk áll, és a módosítók megírásához. Luis Pablo Alves által mondtak jó részét támogatom, ha nem is mindent. Olyan téma ez, ahol, ahol folyton változik a, a klíma, úgymond, miközben a szolidaritási igények nem igen változnak. 2005 óta legalább nyitva ez a kérdés, most a 13-as évet zárjuk, és ami ma történik, hogy szemben azzal, amit néhány képviselőtársam mondott, ez az alap gyorsan kell, hogy működjön, szolidaritás kifejezve, működik, bemutatva a helyben élő lakosságnak, hogy az Európai Unió képes gyors segítséget nyújtani. Ám ezt a célt nem igen tudta elérni az alap. A fő kihívás abban áll, hogy azt nem engedhetjük meg, hogy az Európai Unió nem tud azonnal választani harmadik országbeli válságokra, katasztrófákra. De ha mégis ad, az sokszor gyorsabban teszi, mint amikor a saját, a saját házunk táján adódik baj. Madeirában, az én közelebbi Pátriánban 2010 óta két katasztrófa helyzet is adódott, ezeket súlyos katasztrófaként lehetett tipologizálni. A GDP arányos számítás szerint kielégítették ezt a feltételt. 1098 millió euró adódott, a kár adódott, egy hatórás katasztrófa helyzetben. Ez hat éves strukturális alap kiadást tett semmisé, vagy ez is annyi mondott, hogy rugalmasabbá kell tennünk az alap működését, ellenkező esetben nem értik az Európai Unió állampolgárok, akik a helyben laknak, hogy voltak éppen mi is történik, és miért ígérjük azt nekik, hogy gyorsan tudunk segíteni. Ebben áll a kihívás. Ezzel kell szembenéznünk, és erre kell komoly választ megfogalmaznunk. Ebben a jelentésben is erre kell reflektálnunk. A gyors válaszadás képessége. Köszönöm szépen, Karin Kalembach. Köszönöm szépen. Nagyon sok minden, amit hangsúlyozni akartam, már nem mondta Viktor. Szerintem ugye nagyon büszkék lehetünk a szöltes alapességére. Én osztrákként a legutóbbi Strasbourg ülésen is kifogtam. Több mint 21 millió eurót támogatást kaptunk az árvízkárosultak megsegítésére. Amire azonban figyelnünk kell, az az, hogy a közvitában megjelenítsük a szolidaritás alapsegítségét és jelentőségét, és elkerüljük azt, hogy, hogy hamis várakozásokkal forduljanak tehát vannak olyan károk, amelyeket nem lehet e- e- ebből az alapból megtéríteni, magánkárokról is gondolok. Ausztriában is a közölemény sokszor félreértette ennek az alapnak a célját és működését. Szerintem az alap célja az, hogy azokat a károkat, amelyek nem, előre nem voltak láthatóak, és amelyek nem voltak ezek, az, amelyek például az árvíz irányelv tekintetében is megfogalmazottak, e- ezért végére a menedzsment tervek elkészüljenek ezekre vonatkozóan, és ezzel összefüggében a tagállamok feladata az, és a bizottság is, hogy figyeljenek arra, hogy a leggyorsabban végre is hajtsák ezt, ezeket az intézkedéseket, preventív intézkedéseket, amelyek az árvíz esetében nem csak Európa egy részén érvényesülnek. Tehát jó, hogy össz, jó, fontos, hogy a területen összehangolt intézkedések szülessenek, az árvíz nem ismer határokat tudni. Azt is a, a, aláhúznám, amiről Viktor és mások is beszéltek, hogy a preventív intézkedések a struktúrális alapból is finanszírozhatóak, és ezzel összefüggésben a mezőgazdaság és vidékfejlesztés tekintetében el kell gondolkozunk azon, hogy vannak olyan is a lehetőségek, amely hozzájárulhatnak ahhoz, hogy például megkössék a tavaly, keves kis legyen az árvíz veszély. Erre is gondolnunk kell, komplex módon gondolkozva el kérdésekről, és megvitatva ezeket. Németül van egy jelszó, kétszer segítek, gyorsan segít, ez a szolidáris alapra is igaz, ahol kell segíteni, ott a lehető legkisebb bürokráciával leggyorsabban kell azt folyosítani. Köszönöm. Thank you very much, and Mr. Angurakis. Köszönöm szépen, Angurakis úr. Köszönöm szépen. Egy ilyen téma persze rámutat arra is, hogy milyen súlyos problémák vannak, amikor a természeti katasztrófákkal kell foglalkozni. Mindenek előtt a megelőzés kérdését vetném fel Görögországban, hiszen konkrétan szóba is került az imént Görögország, tehát itt három különböző problémával szembesülünk. Van ugye egy föld veszély, aztán a az árvíz és az erdőtüzek. Meggyőződésem, hogy a természeti katasztrófák egy jelentős része megelőzéssel ö, megakadályozható. Persze ez nem mindig megy könnyen, és hát nyilvánvaló, ha már egy katasztrófa ö, megtörtént, akkor is segíteni kell, E, de a megelőzés lenne a legfontosabb. Görögországban például tudjuk azt, hogy bizonyos intézkedéseket meghoztak a földrengés védelem érdekében, és bizony ennek voltak következményei. Sokkal kisebbek lettek aztán a károk, mint a korábbi időszakban, de hát a földrengés védelemhez tudni kell, hogy még egyelőre nagyon keveset csináltak ezen a területen az épületek kialakításában, hogyha földrengés történik, és ott károk figyelhetők meg, akkor nagyon nehéz helyre tenni a dolgokat utólag. Az elmúlt években egyébként nagy árvizek is előfordultak egész Európában, és ez azt jelzi, hogy infrastruktúrális lépéseket is tennünk kell, de hát eddig ezek nem igen történtek meg. Számos európai országban a meglévő infrastruktúrák nem kielégítőek. Görögországban konkrétan beszorították a folyókat és patakokat, épületeket közvetlen melléjük építettek, és hát egy erősebb eső elég ahhoz, hogy árvíz alakuljon ki. És semmiféle stratégia nincs arra, hogy azokat a folyókat, amelyeket egyszer feltöltöttek vagy beszorítottak, újra tisztességesen megnyissák. Azt gondolom, hogy a kohéziós alapból erre kéne költeni. Hogyha azt mondjuk a kohéziós alapból pénzt költünk, akkor az újra és újra felvetődik az ötlet, de nem igen történnek dolgok. Én is már többször hivatkoztam erre az erdőtüzek kérdése. Hát Görögországban, Spanyolországban, tehát Európa déli országokban ez súlyos problémát jelent, és azt kell, hogy mondjam, hogy nincs egy tényleges politika ennek kezelésére. Hát az erdők területén építési terveket alakítanak ki. Úgy gondolom, hogy itt egy átfogó stratégiát kellene kialakítanunk hogyha továbbra is engedélyezzük az erdőírtást ilyen célokra, akkor ez még súlyosabb problémákat fog okozni. Hogyan lehet biztonsági intézkedéseket hozni annak érdekében, hogy ne legyenek erdőtüzek? Itt megint csak felvetődik ez a bizonyos infrastruktúra kérdése. Itt még szeretném rögzíteni azt is, hogy például a tűzoltóság és más közszolgáltatások egyre inkább korlátozódnak. Görögországban már csak a fele van meg a repülőknek, amiket tűzoltásra lehet felhasználni. Hát a Trojka, az EU és az IMF által előírt kiadás csökkentések is súlyosbítják a problémát. És hát meg kell nézni egyébként a kártérítési igényeket is, milyen százalékokba lehet kiindulni. Például Görögországban volt Hios szigetén egy erdőtűz, aztán később Irákiban és Kréta északi részén is. Kios esetében el kell, hogy mondjam, hogy eh, eh, kioszi termék, Mastix eh, teljes termelése tönkre, mert nem tudom, ismerik-e egyáltalán. Mit lehet, lehet itt kárpótlást fizetni, kártérítést fizetni főleg, hogyha százalékos arányokat alkalmazunk csak. Herakionban pedig 100 eh, ezer hektár olíva eh, fament, olajfa ment tönkre, de hát és persze voltak kifizetések, de hát ki a határozza meg, hogy mennyit fordítunk el egyébként a pénzt, onnan veszük el, amit már más ilyen telepítésekre szántak. És vannak családok, hát hat éven keresztül például nem jutnak bevételhez, mert az olajfák teljes tönkre mentek, ez egy időbe kerül, amíg ez újra pótlódik. Tehát a prevenció fontos, a másik pedig a kártérítés kérdése szerintem. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm szépen. A bizottsághoz fordulnak Johannes. Röviden reagálnál a jelentéstevő feltésére? Köszönöm szépen, elnök hogy Először is azt szeretném megköszönni a jelentéstevőnek, meg az a bizottságnak azt az általános támogatást, amelyet amelyel kommentálták az, a munkánkat, illetve a szolidaritási alap működését. Kommentálnék néhány konkrét javaslatot, mely ma elhangzott, és amelyek a jelentős tervezetben is megjelennek. Kezdjük az utolsó ponttal, amelyet több képviselő is megemlített. A prevenció. Senki sem tagadhatja a prevenció fontosságát. Még fontosabb is és eredményesebb lehet a prevenció, mint, mint a, a válaszadás. Épp ezért a bizottság az elmúlt években felgyorsította a prevenciós szakpolitikák végrehajtását, az árvízvédelem, ide is ide sorolható, és egyéb mechanizmusok, és végül nem utolsó sorban a kohéziós eszközök körében a most lezáruló időszakban több mint 7 milliárd euró állt rendelkezésre prevenciós intézkedésekre, és az új időszakban pedig továbbra is több milliárdos tétel áll rendelkezésre, okos prevenciós intézkedésekbe való beruházásra. Nem tudom, hogy a prevencióba betett 1 euró, 5 eurót takarít-e meg a kármentésben, de mindenképpen nagyon jó beruházások ezek. Ugyanakkor ne éljünk túl, túlzott várakozásokkal a szolidaritás alappal kapcsolatban. Ennek célja az, hogy választ adjon olyan katasztrófákra, amelyek mindenféle prevenció ellenére mégiscsak beálltak. És ilyen katasztrófák persze, hogy beállnak, és be is fognak állni, annak ellenére, hogy megteszünk mindent ezek elkerülésére, megelőzésére. A kérdés az, hogy a korlátos forrásokkal mit tudunk tenni, mit tudunk elérni. Talán tudják, hogy a többős pénzügyi keretben hozott döntések révén csökkent az évi allokáció egy milliárdról évi 500 millióra, kicsit több, mint 500 millióra. Ez egy nagyon jelentős megszorítás, és e- ez, ez jelentősen korlátozott forrásokkal kell a legnagyobb hatást elérnünk. Ez persze felvetti azt a nehézséget is, hogy minden olyan javaslat, amely kiterjeszteni az alap működését, vagy bőkezűbben támogatna kisebb katasztrófákat is, hát nagyon nehezen végrehajtható. Úgyhogy nem igen hajlunk arra, és a bizottság javaslata igyekszik költségvetés szempontból semleges maradni, és nem kibővíteni a kiadásokat a jövőben. Azt remélve persze, hogy a tanács részéről jóváhagyást kapunk majd. Azért reméljük ezt, mert a tanács általában nagyon kevéssé hajlik olyan javaslatok jóvágyására, amelyek magasabb kiadást eredményezhetnek. Összevesz asszony jelentése tartalmaz olyan elemeket is, amelyekkel kapcsolatban nem teljesen biztos abban, hogy tényleg a kitűzött célt szolgálnák-e. Például újra bevezetné azért puha kritériumok rendszerét. Jelenleg az alap tekintetében egy olyan kondícióval küzdködünk, amely, amely többféleképpen értelmezhető. És ha most még betennénk azt is, új korrektív tényezőket tennénk be a tényleges szociogazdasági társadalmi hatásokra vonatkozóan, kiegészítve a GDP számadatokat, az bizony rendkívül megnehezíteni az alap végrehajtását. Holott épp ezt akarjuk elkerülni a javaslataink révén. Az a javaslat, hogy referencia területeként a NAC 3-as régiókat is betegyük. Nem tudom, hogy jól értettem-e a javaslatot, vagy jól értettek ők az mi javaslatoknak. A mi javaslatunk arról szólt, hogy a NAC 2-esen kéne a GDP szám adatokat meghatározni, ám a NAC 2-esen belüli kisebb területek is jogosultak lehetnének akár kapcsolódnak egymáshoz, akár nem szomszédosak, és akár érintkeznek más NAC 2 területekkel, akár sem. Úgyhogy azt mondom, hogy bevezetnénk a NAC 3-as szintet, mint referencia területet, az inkább korlátozná a pályához hatóságot, mint sem elősegítené. A külső területekre vonatkozóan, periférikus területekre vonatkozóan, ezek NAC 2 területek, így hogy lefedi őket a meghatározás. Ugyanakkor a mostani szabályozásban van egy olyan rendelkezés, amely konkrétan hangsúlyozza e periférikus területeket, épp azért, mert az alap mozgósítására vonatkozó feltételek itt puhák, társadalmi-gazdasági feltételek. Most a GDP-hez kapcsolt küszöböt szeretnénk beterjeszteni. Nem igen látom azt, hogyan lehetne ezt összekapcsolni a külső területeknek szentelt különös figyelemmel, ha csak nem azt jelenti ez, hogy ott alacsonyabb volna a százalékos aránya a küszöbér, a gdp is küszöbértéknek. Azt gondolom az olyan kérdések, mint hogy megnövelnénk magasabb szintre az előlegfizetés fizetés mértékét, erről lehet, ez lehet hasznos, és erről lehet vitázni, lehet tárgyalni, csak úgy, mint a végletes időszak meghosszabbítását 12-ről 18 hónapra. Viszont azt, ha kiterjesztjük a pályázási időszakot 10 hétről 15 hétre, az épp az ellenhatna, amire törtünk, törekedtünk, hiszen mi a, az alapválasztásának gyorsaságát szerettük volna fokozni. Ha 15 hónapra növelnénk hétre a pályázhatóságot, akkor ugye a katasztrófa után három hónappal sem lehetne még jóvá hagyni a, a pályázatot. Ez meg hát nem igen gyorsítaná, nem igen segítene bennünket a gyorsaságban. Jól tudjuk, hogy a 10 hét rövid időszak a régiók szempontjából, ám mindig elfogadtunk frissítéseket, pótlagos információt, adatpótlást a határidőn túl is. Úgyhogy rugalmas végrehajtás körében szerintem ezt meg lehet oldani, és nincs szükség a pályázhatóság eh, határidő, határidő kitolására. A szolidaritási alap, amikor létrejött, azt a célt szolgálta, hogy a tagállamokban nyújtson segítséget. A tagállam, tehát a referencia keret, sajnos nem régiók, és nem határon átnyúló régiók. Úgyhogy az alap egész szerkezete úgy állt fel, hogy azokat a nehézségeket kell orvosolja, amelyek a tagállam szintjén merülnek fel a katasztrófára adott válaszban. Ha most bevezetjük, bevezetünk egy módszertant arra, hogy a pályázatokat határon átnyúló rendszerben is be lehet nyújtani, ez az egész alaprendszerét felreállítaná az alap végrehajtásának. Nem igen látom ezt, hogy lehetne megcsinálni a küszöbök a tagállamokra kerülnek meghatározásra, és így tovább. Tehát egy teljesen új elem volna, ami szerintem nem férne bele a mostani szisztémába. Fél perce van még, mondja az elnök. Akkor be is fejezem. Köszönöm. Uh, Köszönöm. Brander úr mondaná valamit, de kérem nagyon röviden csak, mert időnk már nincs is, és aztán rosszabb. Děkuji, já jsem eh, ve svém... Köszönöm szépen. Nagyon röviden szóltam hozzá, hiszen vendégként érkeztem sokat hallani a prevenció témájáról, a megelőzésről, és itt egyetértettünk az előadóasszonynal a természeti katasztrófák megelőzésére irányuló intézkedések sora nagyon fontos természetesen, de úgy gondoltuk, hogy ez nagyobb administratív terheléssel járhatna együtt, hogyha szintén szerepeltetjük ebben az anyagban. Ez 10 hét nagyon rövid idő, amikor tényleg közvetlenül kell reagálni a katasztrófára, a károkra kell reagálni, és hogyha ott azt még le kell írni, hogy a megelőzés érdekében mit tudunk itt tenni, hát ez túl nagy terhelés lenne véleményünk szerint. Az EU jog más területein is lehet erre törekedni, például az árvíz irányelvbe, és vagy a záró jelentésbe szerepel majd ez, és akkor azt ott jobban lehet szerepeltetni, tehát az információ mennyiségét észszerűen kell beosztani, mi legyen a kérelmezés idején, és mi legyen a jelentés idején. De persze fontos. Köszönöm. Róza. Igen, köszönöm szépen. Persze a megelőzés az fontos. Elizabeth is elmondta, hogy a négyes cikkben a régió bizottságában ülő kollégák kérésére töröltünk egy részt, amikor az eredeti információt benyújtjuk, akkor rövid leírást is lehet adni a megelőző intézkedésekről, aztán az támogatás nyújtására vonatkozó indoklásban is megjelenhet ez. Nem akarjuk a megelőzést kivenni ebből, egyáltalán nem. Egész egyszerűen, a, a, amikor valaki támogatást igényel, azt kívánjuk, ennek az eljárásrendjét kívánjuk egyszerűsíteni. a GNI mellett, tehát a bruttó nemzeti jövedelem mellett egyéb szempontokat is figyelembe kívánunk venni. Szerepel másfél százalék, egy százalékot javasoltunk, de hát ez ügyben meg tudunk állapodni a NAC 3-as régiókkal kapcsolatban. A Brigó Bizottságának javaslatával nagyjában összhangban vagyunk. A határon átnyúló régiók tekintetében egy állásponton vagyunk. Az Európai Bizottsággal, ami a legkülső régiókat illeti, és ez ma már többször feljött, hogy különleges elbánásban kell részesíti érteni őket, de pontosan mire gondolunk. Az Európai Bizottsággal együtt kell megvizsgálnunk, hogy pontosan mi lehet itt. 18 hónapos határidőről beszélünk, szerintem, hogyha 10-ről 15 hétre nyújtjuk ki ezt, az nem hiszem, hogy lelassítana bármit is, hiszen bizonyos felmérésekre is szükség van a tekintetben, hogy milyen költségekkel számolhatunk pontosan. Ez 5 héttel meghosszabbítja e, az előkészítő munka e, hosszát, amire igenis szükség lehet ahhoz, hogy alapos legyen a, a kérés, Januárban van a módosítók benyújtásának a határideje, egy meghallgatást is tartunk, aztán majd az bizottsággal és a tanácssal teológust kezdünk. Ha minden jól megy, akkor a plenárisra kerülhet márciusban ez a téma. Mari Louise, kérem, hogy egy percbe sűrítsd össze, amennyivel lehetséges. Köszönöm. Köszönöm, elnök azt, hogy megpróbálom. Először is Rózának gratulálok, üdvözlöm a javaslatát, valóban a szolidaritás az Európai Unió egyik eh, alapelve. Brönde úr a hatékonyságról beszélt, mindannyiunk számára fontos ez. Nem nagy lelkűségről, szolidaritásról beszélünk, ez azért nagy különbség. Pár kérdésem van a természeti katasztrófák fogalmeghatározásával kapcsolatban. Természetesen én is támogatom azt, hogy technikai segítségnyújtás is ide tartozhasson. Szerintem az éghajlat változással kapcsolatos természeti katasztrófák, nos ennek a meghatározása igen csak kényes kérdés, itt vékony igen járunk, hiszen hogyan bizonyítható, hogy emiatt következik be egy természeti katasztrófa, és nagyon sajnálom azt, végtelenül sajnálom azt, hogy megfeleződik a költségvetés. E, nagyobb lesz a hatája, több természeti katasztrófára terjed, majd kihatékonyabbak leszünk fel annyi pénzzel? Hát ezt nem tudom, hogy hogy fogjuk összehozni. Ez roppant sajnálatos. Még egyszer mondom, a szolidaritás az unió egyik legfontosabb alapelve számunkra, a fontos prioritás egész egyszerűen indokolatlannak és megindokolhatatlannak tartom a költségvetés megfelezését. Éppen ezért úgy érzem, hogy meg kell tartani legalább az eddigi összeget. Pár hónappal ezelőtt délnyugaton volt egy komoly természeti katasztrófa, és itt látjuk, hogy mennyire fontos ilyenkor a szolidaritási alap igénybevétele. Január 7-e dél 12 óra módosító indítványok benyitásának határideje. Bez, lezárom ezt a napi rendi pontot. Egy negyed óránk van a következő jelentésre. A módosító indítványokkal foglalkozunk. A Szabiszár Tomászt jelentés, a 7. és 8. bizottság jelentés a, a kohéziós politikával kapcsolatban. Köszönöm. Ma tõesti püüan olla hästi, teha hästi lühidalt, sest ma usun, et kõik juba kiirustate jõulupühi pidama. Aga... Elnök asszony, mindannyian azt szeretnénk, hogyha le tudnánk zárni ezt a témát, megpróbálom rövidre fogni, de hát fontos kérdés ez. A 7. és 8. bizottsági jelentés a kohéziós politikára vonatkozóan. A 2007 és 13 közötti programok végrehajtásáról szóló 2013 es stratégiai jelentés témája, hát ez tím is mutatja, hogy milyen fontos téma. Én már régóta dolgozom ezen a témán, Jó magam is benyújtottam módosítókat, hogy pontosítsunk egyes részeket, amiről egyébként már beszéltem, amikor felvezettem ezt a jelentést. Jensen több módosítót benyújtott, de most nem látom itt. Tomás, de Dacs Tamás is elment, Kár pedig tőle is nagyon értékes javaslatokat kaptam. Most, ha megengedik, akkor az összes módosító indítványon nem megyek végig egyesével, de mindegyiket alaposan áttanulmányoztam, áttanulmányozom, és megpróbálom őket a lehető legnagyobb mértékben beépíteni a jelentésembe. Elviekben nem ellenzek semmiféle módosító indítvány, de szeretném, ha minél konkrétabban fogalmaznánk ez ügyben, és éppen ezért megpróbálok majd kompromisszumos módosító indítványokat kidolgozni eh, január elejére. Köszönöm. Dajs Tamás az EPP nevében sajnos nem tisztel meg bennünket jelenlétével, ezért nyelztek adom meg a szót. Ahol eh, lagt en del ändringsförslag, eh, jag tror jag åtta eller nio ändringsförslag. Jag tycker... Módosítókat terjesztettem elő. A meggyőződésem, hogy ez a jelentés történelemmel foglalkozik, és nem eléggé koncentrált én viszont fontosnak tartom, hogy azokat a tapasztalatokat, amelyeket már egyszer megszereztünk, vegyük figyelembe a jelentés elkészítése során. Úgy gondolom, hogy lehetőségünk van arra, hogy rámutassunk, mi az, amit elvégeztünk az eddigi időszakban 2013-ig. Fontos lesz ez a 2014-2020-as időszak szempontjából is. Szerintem itt kell tehát megerősíteni ezt a jelentést, ők vegyük komolyan. Az egyik módosítomra hívnám fel még a figyelmet. Azt hiszem a jelentésből kiderül, hogy van a szociális gazdaságban egy potenciál, amit nem aknáztunk ki teljes mértékben. Legalább nevezzük meg ezt, mert a jövőben ennek egyre nagyobb szerepe lehet. Azon kívül azt is gondolom, hogy más jó módosítók is születtek, hogyha ezeket jól figyelembe tudjuk venni, akkor egy nagyon jó jelentés születhet a végén. Köszönöm szépen, Laszák úr. Köszönöm szépen. Rövid leszek. Köszönöm az együttműködést, és teljesen egyetértek az előadóasszonynal pozitív vagy negatív véleményhez, értékeléshez, jó statisztikai adatokra van szükség. Másrészt pedig a reporting, a jelentéskészítés akár kötelező hatállyal is járhat, és bizony ez munkát is okozhat azok számára, akiknek ki kell tölteni a kérdőíveket. Észszerű lenne itt rövidre fogni a mondandót. Thank you. Köszönöm. Következő hozzászóló. François Alfonsi lesz. Oui, madame la présidente. En, en deux mots. Köszönöm, tényleg csak két szóban, röpid, röviden. kohéziós politikán belül sokat eh, beszélünk a fellépés hatékonyságáról, ez itt is megnék, ez fontos. A frakcióm azonban meglepődve áll a tény előtt, hogy a vertikális módszerre itt hivatkozunk. Mi úgy gondoljuk, hogy a régiókat nem vonjuk be megfelelően a programok kidolgozásába, a tagállamok dolgozzák a programokat, a régiók figyelem, véleményét nem mindig veszik figyelembe. Est-ce passage Voilà. Pour euh, kivételeket, a kivételek száma egyre csak szaporodik, szerintem ezt tartatatlan köszönjük. Más úgy látom, hogy nem kért szót. John szeretne a bizottság részéről hozzászólni. Uh, thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Hálával tartozunk a jelentéstevőnek, meg a szabadság tagjainak a jelentésért, meg a módosítókért. Stratégia jelentése ez, ami része a csomagnak, és ettől lesz olyan bonyolult, a vélemény megírása. A stratégia jelentés egyfajta előrehaladási jelentés, illetve egy pillanatfelvétele a végrehajtásnak a kohéziós politikában. A 300 75 milliárd euróban az inputok, a folyamatok, a, kockáz, a kockázat, meg elemzés, a kutatás, a munkaerőpiacon, a, a társadalmi integráció mind-mind vetületei ennek a hatalmas stratégiai munkának kulcs elemeit érinti. És a, a 7. és 8. előadási jelentés is ezekkel foglalkozik. A eredeti kezdeti jelentés is erről szól, a hetedik meg nyolcadik jelentés pedig a regionális szintet vizsgálja a társadalmi gazdasági hatások alapján, az Eurostat alapjain állva, és a adat adathiányokat igyekszik orvosolni regionális szinten felmérve a helyzetet. Helyesen mutatnak rá, tehát hogy a bizottság is egyetért ezzel, hogy javítani kell itt a, az adatokon és a társadalmi gazdasági válság hatásait is érzékelni kell. A nyolcadik előreadás jelentésből láthatóvá válik, hogy a válságnak különféle súlyú és, és, és típusú hatásai vannak az egyes tagállamokban és helyi szinten. Fontos, hogy a kohéziós politika jövőjére kell koncentrálnunk, láthatóak azok a módosítások, amelyek például az infrastruktúra hangsúlyozását jelentik, meg az üzleti támogatás, vállalattámogatás, innováció, kutatás tekintetében fogalmazódnak meg, és az okos specializáció jövőre elnyúló hatósai regionális innovációs stratégiákat megcélozva is nagyon fontos elemei ennek. Aztán jó, hogy hangsúlyozzuk a partneri viszonyt, azt, hogy szükséges bevonni a helyi regionális önkormányzatokat a programok megírásába is már, és van egy magatartási kódex tervezet, a partneri viszonyról, amely korábban nem, áll fenn, nem állt fenn, úgyhogy igencsak felé haladunk azon célok felé, amelyeket önök is hangsúlyoznak. A monitoring adatokat persze lehet javítani, jobbak ezek, mint voltak, de még mindig vannak nehézségek. Minden fotó, minden pillanatfelvétel javít a képen, annak minőségén. És a irányítóhatóságokkal együttműködve igyekeztünk a munkahelyteremtési számokat jobban pontosítani. Ez kb. 600 ezer az ERFA támogatásával jó részt előállt munkahelyről van szó. Örülök ennek a munkának, és itt a végén persze azt is el kell mondjuk, hogy az átlátszóságot kell fokozni. Azért is fontos átláthatóság, hogy a szakpolitikai tanulságok levonhatóak legyenek. Köszönöm szépen. Köszönöm elnök asszony. Meg a jelentőstevőnek is. Thank you. Uh, thank you. Would you like, um... Köszönöm szépen kíván-e válaszolni a kommentárokra? Köszönöm. Nagyon pozitívak voltak eh, eh, ezek a hozzászólások, ez, ez, ez ösztönzőleg hat rám, és nagyon jól összefogott az Európai Bizottság eh, az egésznek a lényegét. Nem szeretném elismételni azt, amit a kollégák mondtak. Minél hamarabb szeretnék egy kompromisszumos módosítókat benyújtani. Azt hiszem, hogy nagy véleménykülönbség nem várható közöttünk kezügyben. Terveink szerint időben el kell végezni a módosítókkal kapcsolatos munkát, annak érdekében január 22-e ülésünkön szavazhassunk. Azt hiszem, hogy nincs más hátra, mint előre, a koordinátorok ülése következik. Délután folytatjuk ülésünket. Sűrű a délutáni napirendünk, de roppant érdekes, kérem mindenki vegyen részt. Ezen most pedig kérem, hogy a koordinátorok kivételben mindenki más hagyja el az üléstermet. Köszönöm.